uh, to the Human Rights uh, Council in which she mentioned specifically particular issues in particular countries, uh, starting with uh, Iran, Iraq. Iran, Iraq, Somalia, Angola, uh, uh, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Zimbabwe, Bahrein, Belarus, Kína, Egyiptom, Líbia, Myanmar, Szíria, Tunézia, az elfoglalt palesztin területek, illetve a gázai övezet vett fel, az Orosz Föderáció, Azerbajdzsán, Guatemala, Szerbia, Mexikó, Ruanda, Urundi, Szudán, Myanmar és Franciaország. Bizonyára fogják tudni, hogy melyik volt az a kérdés ezek közül, amely leginkább kivívta a főbiztos asszony figyelmét Franciaország vonatkozásában. De szükség lehet a technikai oldal finomítására is, az emberi jogi tanács munkamódszereinek továbbfejlesztésére, illetve olyan modalitások kidolgozására, amelyek felhasználják a speciális ülések, a sürgőséggel bonyolított viták, E, eszközét, e, illetve e, az önálló interaktív dialógust Szomáliával kapcsolatban, vagy a gyakorlatilag feszegető szomáliai megbeszéléseken. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy kreatívan kell gondolkodnunk a kommunikációs kérdésekről, a tanács munkájának közismertétételéről, ahol eh, különféle gyengeségeket tártunk fel a médiával való együttműködésben. Másfelől viszont nyilvánvaló, hogy vannak pozitív oldalai is ennek, amelyeket eh, eh, átláthatóbbá kell tennünk, amelyekről több tájékoztatással tartozunk, és speciális eljárásokat kell tudnunk kezdeményezni, illetve mm, mm, tájékoztatást adnunk arról, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálat milyen eredményeket hoz, hoz, és milyen hozzáadott értéket képvisel önmagában is, és hivatalunk a regionális európai iroda Ganával kapcsolatos regionális tanácskozást szervezett, amely az UPR-rel kapcsolatos áttekintő munka értékelését is magában foglalta, és úgy éreztük, hogy ez egy hasznos eszköz, amely továbbfejleszthető, finom hangolható, és a továbbiakban az UPR második fordulójában további eredményeket hozhat. Itt szeretnék leállni, hangsúlyozva, hogy a civil társadalom egy utolsó de nem a legkevésbé fontos prioritása a tevékenységünknek, amely a társadalom általában történő bevonásának jó eszközét jelenti szemünkben az Emberi Jogi Bizottság további munkájába. Köszönöm figyelmüket, és hogyha konkrétabb kérdéseik vannak, akkor természetesen készen állunk ezeket megválaszolni. Köszönöm, Gyönyök Jereb úr. Először is hagyd mondjak köszöntet azért kell együttműködések, amelyet az önhivatalával, irodájával közel egy éve, ha jól emlékszem, folytatunk. Hagy mutassak rá, hogy a, fel, a felsorolt országok hosszú listája többé-kevésbé átfedi azon országok listáját, amelyekkel ezen a bizottságban foglalkoznunk kell. Ezért minden nagykövetnek megígérhetjük, hogy az ENSZ emberjogi tanácsával elkezdenek együttműködni, nyilván kevesebb figyelmet szentelünk majd mi is nekik. Itt az ideje a cserének, kérdések hozzá fűzni valók következhetnek. Jó volt az, hogy az emberjogi tanács ülésén résztvevő kollégák is beszélnek Talán Andra Kiene asszonynak adná meg először a szót. Aztán pedig talán Havit úr. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu lietuviškai. Ehm, aš labai atsiprašau, kad aš pavėlavau ir aš negirdėjau didžios. Szeretnék elnézést kérni, amiért elkéstem. Sajnos ehm, Tilman úr beszámolójának a legnagyobb részénél még nem tudtam jelen lenni. De biztos vagyok abban, hogy nagyon fontos dologról maradtam le. Sajnos azonban nem tudtam befolyásolni azt, hogy késett a repülőgépem. Legalábbis annak örülök, hogy a vita elejére sikerült ideérnem. A korábban az előző ciklusban jelentés tevője voltam az emberi jogi tanács tevékenységével foglalkozó jelentésnek, és foglalkoztam azzal, hogy az EU milyen szerepet játszik. A múlt heti plenáris ülésem egy kérdést intéztem a tanácshoz. Azt kérdeztem, hogy vajon Genfben is lesz-e EU delegáció, vagy pedig mindig csak, még mindig csak a bizottság delegációja lesz jelen Genben. A belga miniszter meghallgatta a kérdésemet, és prioritásnak tekintette azt, hogy az EU jelen legyen a az jogi tanácsánál, de a konkrét kérdésemre, hogy legyenek képviselet Genben, azt mondta, hogy ez a folyamat még nem zárult le. Ezért most Tileman urat szeretném megkérdezni, mi történik pontosan Genfben? A felülvizsgálati eljárás, eljárás nagyon fontos számomra, és ezzel kapcsolatban most azt olvasom, hogy az EU még nem dolgozta ki teljesen a véleményét, az állásfoglalását. Tudom, itt látom a naptárban nagyon sok fontos találkozó szerepel a napi renden, ezért szeretném megtudni, hogy az EU koordinálja a tevékenységét Genfben vagy talán inkább úgy kellene feltenni a kérdés, hogy hát elég kaotikus a helyzet Genfben, egy látogatásunk során például találkoztunk nagykövetek, a nagykövetekkel, akik azt kérték tőlünk, hogy hát mondjuk el, hogyan akarunk eljárni ezért Tilman urat kérem arra, hogy kicsit tájékoztassa minket arról, mi is a helyzet Genfben, hiszen a célunk közös. Szeretnénk, hogyha hatékonyan működne az emberi jogi tanács, és szeretnénk, hogyha az EU eh, hangját ott meghallgatnák. Köszönjük, Kéne úr. Asszony, bocsánat. Rót Berasszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz. Tilleman úr az elején azt mondta, hogy az Európai Bizottság azt kívánja megvizsgálni elsősorban, hogy az emberjogi tanács, az ENSZ emberjogi tanács mandátumát hogyan tudja jobban betölteni. Kérdésem, mit értett ezen? Az emberi jogi tanács hivatalához fordulok következő kérdésemmel. Azt hallottuk, hogy az első részben több intervenciót kérnek, várnak a az emberjogi főképviselő hivatalától. Ön szerint hogyan lehetséges ez nagyobb mértékben, mint jelenleg? Köszönjük a kérdéseket. Howie Tour következik. Thanks very much. Um, first thing I'd like to say is I think we've got a very... Először is hagyd mondjam el, hogy a parlament álláspontja roppant részletes Andra Kéne asszony jelentését is mindenki olvashatja erről. A Genfi ülés előtt is sokat beszéltünk erről. Hallgatván a hozzászólásokat, eh, nincs köztünk ellentmondás ezügyben. Ezen kérdéseket nem kell újra és újra átrágnunk, tudjuk, hogy miről beszélünk, és többé-kevésbé egyetértünk e tekintetben a különleges eljárások fontossága, az hivatal függetlensége, a sürgős esetekben történő fellépés, ezek kulcsfontosságú kérdések, mindannyian egyetértünk abban, hogy a civil társadalom részvétele erős, ezt meg kell védenünk, ezek pozitívumok. Ezeket mindannyian elfogadjuk az európai álláspont részeként. A tagságról beszéltünk, de engem foglalkoztat az, hogy különleges eljáráson keresztül meghívással lehet tagdá válni. Ma még nem hallottunk arról, hogy a harmadik bizottság és az emberi tanács között pontosan mi a kapcsolat. Amikor Genfben jártunk, akkor egy valódi vitát hallgathattunk meg e témádban. Az emberi jogok védelmet tekintetéből talán jobb, ha mind a két fórum megmarad. Egy emberi jogi kérdésekre specializálódó főtitkár helyettes kinevezését sürgettük New Yorkban. Ha ma délutáni eszmecserén során szerintem túl kellene lépnünk ezeken a részleteken, és a szakértőinktől azt kell megkérdezni, hogy az emberi tanácsban milyen mértékben tudjuk ezeket képviselni, hiszen amikor szavazásra kerül sor, akkor Európa és a világ progresszívabb országai eh, vesztésre állnak, legyünk őszinténk. Érhet, írhatunk jelentéseket, eh, átrághatjuk ezt a témát ezerszer is akár, de az emberi tanácsban kisebbségben maradunk eh, mit tehetünk ennek megváltoztatása érdekében. Főként Tillemans úrhoz fordulva, nem ön, nem mi, hanem egész Európa, Európát kritiká éri. Hiába fogadunk el álláspontokat, amikor senkivel sem tudjuk ezeket, aztán elfogadhatni senki sem áll az oldalunkra, úgymond. Milyen taktikai, milyen taktikával élve tudjuk mondjuk elérni, hogy Eh, az emberi tanácshoz csatlakozzon akár emberi tanácsban mondjuk eltérjük az irániban történteket. Ha jól értem, akkor ez tekintetben nincsen eh, közös álláspontunk. Eh, mikor lesz, ha lesz? Az Európai Uniónak egy egységes közös álláspontja Az emberjogi tanácsban hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy a különböző tagországok obstruálják az eljárást, főként Genfben az volt a benyomásom, hogy az emberek azt mondják, hogy hát egy kicsit javítsunk a dolgokon, de hogy nem igazán elkötelezettek, nem érzik ezt égető problémának mit tehetünk ennek megváltoztatása érdekében. Gyarab úrhoz fordulva, aki mindig itt van közöttünk, és mindig jó, hogy itt van közöttünk. Az új kolumbiai kormányzat változtatta az álláspontján a tekintetben, hogy a bogotai ENSZ emberjogi főképviselői hivatal mandátumát meghosszabbítsák. Mi a leg legfrissebb híre ezzel kapcsolatban. Köszönjük, Havi Túr, mondja az elnök. Javaslatom tehát az, hogy Jarab és Tilemans úrak talán beszélszony is válaszoljanak a felvetett kérdésekre. Jó néhány kérdés hangzott el. Főként Havi Túr kérdései arra vonatkoztak, hogy mi a stratégiánk, mi a taktikánk. Az álláspont tekintetében nincsen ellentmondás közöttünk. Először Hiarab úrhoz fordulni. Thank you. Köszönöm. Először is egészen világosan szeretném kifejteni, hogy mi nem az emberi jogi tanács ö, ö, hivatala vagyunk, hanem a főbiztosé. A kapcsolatunk a tanácssal tangenciális, érintőleges, ami azt jelenti, hogy a hivatalunk egyik része ellátja a titkársági teendőket a tanács javára. Azonban a tanács kormányközi testület, mi pedig hivatalként függetlenek vagyunk a tanácstól, és ezt a függetlenségünket szeretnénk is megtartani, és az Európai Unió, amiként korábban említettem, nagyon is támogat bennünket ebben. Most kérdés, hogy a főbiztos asszony és hivatala hogyan tudja növelni a hozzájárulását a tanács eh, munkájához. Nos, 55 helyen vagyunk jelen, és eh, végzünk fontos helyszíni tevékenységet, és ezek a képviselőink sok információ forrásául szolgálnak egyes országokkal, illetve témákkal kapcsolatban, és a hivatal valójában keményen dolgozik azon, hogy ezen információ jelentős részét a tanács munka tervébe vegye föl, eh, miáltal eh, ez kiterjed ezekre a kérdésekre, és miután a tanács kormányközi testület, és így eh, olyan dinamikával rendelkezik, amelyre utaltak itt hozzászólók. Nos, még akkor is így van ez, ha a hivatalunk nem úgy gondolja, hogy ez szükségképpen azt jelenti, hogy a, a tanács mindenre képes lenne, de mindenképpen mutatja azt a dinamikát, amiről itt szó esett. Ami pedig az Európai Unió munkájának hatós, hatásosságát illeti a koalíciók kialakításában. Nos, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy különféle országok egyes csoportosulásainak létrehozására vonatkozó javaslatokat tegyünk a hatékonyság javítására, de mint korábban említettem, érdekünkben áll, hogy az emberi jogi helyzet mindenütt a világon vizsgálattárgyát alkossa, hogy kritikusan vizsgálják azt, és amikor az Európai Unió ilyen kezdeményezésekkel él, azt mi mindenképpen támogatjuk és fájlaljuk, hogyha az ilyen kezdeményezések elhalnak. Azonban a fő célunk mindenképpen az, hogy gyengítsük, ha nem is tudunk véget vetni annak a blokkosodási, tömbösödési mentalitásnak, amely kialakulóban van, és e, e véget figyeljük is, hogy az Európai Unió miként próbál kialakítani közös álláspontot, és hogyan igyekszik koalíciót alkotni más szóba jöhető szövetségesekkel, és azt hiszem, hogy E, ezt nagyon e, világosan fejezte ki Richard Howitt hozzászólásában. E, tulajdonképpen nem rajtunk múlik, hogy itt további tanácsokkal éljünk. Ami Kolumbiát illeti, ezzel kapcsolatban naprakész tájékoztatással szeretnénk szolgálni önöknek. Pillanatnyilag nincs tudomásom arról, hogy a kormány ilyen jellegű tevékenységet fejtene ki, de ennek utána fogunk menni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tillemans úré a szó. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök asszony. Sorrendben veszem a kérdéseket, hárman szóltak hozzá, André Kiene asszonynak válaszolnék először. Csíp. Can you hear me? Yes? Okay. Okay, yes. To, to answer to the, the, the question Először tehát André Kiene asszony kérdésére próbálok válaszolni. Az alapszabály kérdése. Hát ezzel idén össze majd foglalkozni kell Genfen. Asztalon van egy határozat, és az Európai Unió majd megvizsgálja, hogy hogyan sikerül javítani a statútumon. Ha nem történne semmi, ez persze nagyon rossz lenne nekünk, de remélem, hogy a közgyűlésen a szélesebb többség, ez ma délután, majd meg fogjuk tudni már talán a itteni ülésünk végére, hogy hogyan zajlott le a szavazás. A kérdés most az, hogy mit tegyünk most. Szeretném aláhúzni azt, hogy az EU már most is egy csapatként működik. A hagyományos elnökség eltűnt, a bizottság nagyon szorosan együtt működik, most a, hát az ideiglenes soros elnökséggel Belgiumban, hiszen most ők töltik be az állandó képviseltetgemben. Ez egy kitűnően együttműködő, összeszokott csapat. És az, az Európai Külügyi Szolgálat természetesen majd felerősíti a koordinációnak és a koherenciának eh, a meglétét. Egy észrevételt hagy tegyek. Miközben azt kívánjuk, és az a célunk, hogy az EU egy hangon szólaljon meg, ugyanakkor előnyök is származnak abból, hogyha ugyanazt az üzenetet eh, többen mondják el. És eh, ezt ismételten elmondták nekünk partnereink, a többi régióbeli partnereink. Ők azt is akarják látni, hogy az EU nem egy tömbként működjön, hanem maradjon sokszínű. Ezért egyensúlyt kell teremtenünk, tehát a között, hogy egy hangon szóljunk, azaz a fő üzenet e, azonos legyen, de ugyanakkor maradjunk rugalmasak, és képesek legyünk e, régión átnyúló megközelítést is e, demonstrálni. Ez tulajdonképpen egy hozzáadott érték az EU-nak az emberi jogi tanácsban. De egyetértek önnel persze, a fontos, hogy az EU egy hangon szólaljon, megszóljon, és reméljük, hogy az ez majd hozzájárul. Már most is ezen dolgozunk. Ez lett volna a válaszom erre a kérdésre. Lokbiller asszony kérdésére mondanám a következőt. Véleményem szerint Howitt úr tulajdonképpen válaszolta az ön kérdésének a többségére is, de megismétlem. Összességében a tanács csak egy eszköz, nem tulajdonképpen az intézmény építés, ez egy csomagként valósult meg, és a közgyűlés határozatában is ez így szerepel, ott szerepelnek a fő elvek, amelyek mentén az emberi jogi tanácsnak működnie kell. Hogyha megnézzük azt az alapdokumentumot, amelynek az alapján a tanács dolgozik, akkor ha elolvassuk ezeket a határozatokat, arra a következtetésre juthatunk, hogy a tanács tulajdonképpen egy sor kérdésben jobban működhetne, de hát éppen nem működik jól. És akkor visszatérik az obstrukció kérdésére. Igen, hát gyakran az emberi jogi tanácsban a többség nem akar foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik őket, általában a konkrét országokkal vonatkozó helyzetek esetében fordul ez elő. Tehát összességében a tanács sokkal jobban, hatékonyabban kellene, hogy foglalkozon egyes országok emberjogi helyzetével, hogy a kollégám is kimutatta, amikor és ahol eh, valamilyen válságos helyzet jelentkezik egy adott országban emberi jogi szempontból. Letérnék most Howitt úr három al kérdésére. Nagyon köszönöm, hogy említette a minőségi tagság ügyét, ezen dolgozunk, egyetértek, amit mondott. A ö, meghívás kérdése, tehát hogy egy, legyen egy speciális eljárás a független szakértők meghívásakor, és ugyanakkor nemzetközi egyezményekre alapuljon mindez, a kötelezettségek tiszteletben tartása természetesen fontos, és még más kritériumokat is meg kell vizsgálnunk. A másik felvetése, hogy tisztességesen értékeljük az eseményeket. Hogy itt három lehetséges forgatókönyv van. Egyik, hogy kudarcot hallunk, és ahelyett, hogy elérnénk a céljainkat, a helyzet még romlik is. Ez előfordulhat, ugyanis nincs meg a többségünk, nem vagyunk többségben. Ezért nagyon éberen kell figyelnünk egy ilyen forgatókönyvre. Reméljük, hogy nem lesz ilyen. Persze azon dolgozunk, hogy ne ez a szenárió következzen be. Ezért fontosak a regionális megállapodások, de mint lehetőség ez azért sajnos megvan. A másik opció status quo. Hosszú viták után mindenki elmondja magáét, aztán e, a vita elnyúlik, elhalasztják, hogy lesz következtetés, lesznek következtetések, de nem változik semmi. És a harmadik e, e, alternatíva, és ezen dolgozunk, hogy ez legyen, hogy valami javuljon a helyzet a felülvizsgálat kapcsán is persze a függetlenül is szeretnénk javulást elérni. Szeretnénk, hogy a konkrét előrelépés történne egyes országok kapcsán. De mindez csak konszenzussal valósulhat meg az első forgatókönyv is ugye létezik, ezért, ezért nem csak ambiciózusak vagyunk, hanem realisták is, reálisak is, és megpróbáljuk, hogy minden pont kapcsán azért, amiket említettem, sikerüljön konkrétan is javítani a helyzetet. Hogy mikor lesz az EU-nak álláspontja? Szeptember végére. Röviden ennyit. Szeptember végére meg lesz az álláspontunk, és attól kezdve ez fogunk ragaszkodni, és ezt persze tovább fejlesztjük. A taktika. Hát ha van taktikánk, egyáltalán arról inkább nem is beszélnék, ugyanis a taktika lényege az, hogy, hogy nem akarjuk azonnal feltárni a kártyáinkat, és ezt inkább titokban tartjuk. Az elnök asszony figyelő szemei, óvó szemei mellett, persze akiket ez érdekel, azokkal lesz szívesen megvitatom, de úgy gondoljuk, hogy ha komolyan veszi az EU a taktikát, akkor ezt majd csak a tárgyalások során eh, tegye világossá, vagy, eh, és nem már most eh, mondja el, hogy mi a taktikája, mert akkor ennek nem lenne értelme. Köszönöm szépen. Köszönjük Arab és Tilemansz uraknak bár szeretném folytatni tovább ezt az cserét, de sajnálatos módon le kell ezt zárnunk, de majd még erre a fontos kérdésre visszatérünk mi hamarabb. Remélem, hogy a parlament is a lehető legnagyobb mértékben majd álláspontját kialakítja egy olyan állásfoglalásban, amelyet talán a jövő éven fogunk majd elfogadni. Ez az éves a tanács éves ülése előtt körön elfogadásra, ami megint csak jó lenne, hogyha az albizottságunk a megszokott módon, bevett módon küldene egy küldöttséget erre az ülésre. Jarab úrnak, Cilemasszonynak és Basszó köszönöm még egyszer a beszámolót. Ha megengedik, akkor most röviden az ötös napi rendi pontra térnék át. Azt javaslom, hogy a 12. Eh, NGO fórum eredményéről röviden beszéljünk, mielőtt a, a kubai szabadon engedett politikai fogvatartottak megérkeznek, ami egy roppant fontos pillanat lesz számunkra, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a bizottság és a soros elnökség üdvözölték a parlament részvételét az EU civil szervezeti fórumán július 12-13-án de Kaiser asszony vezette eh, a szociális és kulturális jogokról szóló workshopot. Nem, bocsánat. nem, az emberjogi politikában a külső-belső konzisztencia, erről szólt ez. Én magam is hozzászóltam az áróvitában most emlékeztetnek erre. A civil szervezetek számára nagyon fontos alkalom ez a fórum arra, hogy az uniós politika csinálók, politika formálókat tájékoztassák a saját álláspontjukról, ezért eh, én valóban kiváló kezdeményezésnek tartom. Az ezévi viták egyik jellemzője az volt, hogy a kereskedelmi kapcsolatokban alaposabban értékelni kell a tulajdon viszonyokat annak érdekében, hogy a kereskedelmi kapcsolataink az adott országgal a tisztességes élethez való jogot befolyásolják-e valamilyen módon. Tillemans Sörc uraknak köszönjük ezt a nyilvánvalóan roppant sikeres eseményt, amelyet együtt rendeztek meg. Kérem, hogy ha nem bánják, akkor röviden számoljanak be a fő eredményekről. Oh, okay. I've been told that it, it will not necessarily be Mr. Tielemans. Most hallom, hogy nem is Tielemans úr lesz, hanem egy eh, kollégája, a soros belga eh, elnökség részéről. Görz úr kezdi. Extremely brief, just to uh, subscribe to... Csak nagyon röviden, egyetértek az ön által eddig elmondottakkal. Kiváló kezdeményezés volt, a belga kollégáink kollégákkal, kollégáinkkal közösen szerveztük ezt a fórumot. Az Európai Parlament is, elnökasszonyon és Dekaiser asszonyon keresztül és más rész képviselőkön keresztül fontos szerepet vállalt. A közös csapatban a munkaerő megosztás következő volt Szemin aki a fő motorja volt a szervező csapatnak, és akinek mindjárt megadom a szót, majd beszámol az eseményről, én pedig majd a follow koncentrálok, hogyha elnök asszony ezt engedi. Köszönöm, Charles Michel. Akkor rövid beszámoló. A fórum fő témája a Lisszaboni szerződés, hogyan állnak a dolgok és hogyan tovább. Négy különböző workshopra került sor. Az első az uniós emberjogi eszközök, a, illetve a halál büntetés kérdése, a másik a gazdasági, szociális és kulturális jogok, a harmadik a regionális emberjogi mechanizmusok működése, a negyedik pedig az Európai Unió emberjogi következetessége külső és belső szempontból, melyet ezt elnököltek de Kaiser asszony harmadik országok és uniós országok ból érkeztek civil szervezetek, nemzetközi szervezetek, az uniós intézmények mind-mind képviseltetve voltak óriási számban. A záró jelentés októberre készül el, amelyet elemezni fogunk. A Kohomban ezt novemberi ülésen fogjuk napirendre tűzni. A halálbüntetése kapcsolatos workshop ajánlásait már vizsgáljuk. A munkacsoport ülésén a komban múlt héten erre már sor került. A dokumentációban szerepel a fórum ajánlás sajnak teljes listája, közel 10 oldal hosszú ez. A főbb gondolatok a következők. Következetesebbennek kell lenni az emberi az Európai Uniónak az emberi jogi politikája terén, az uniós intézményeknek és a tagállamoknak éppen ezért eh, jobban kell koordinálniuk a munkájukat ezen a téren. Az Európai Uniónak támogatnia kell az emberjogvédőket politikailag és anyagilag is, és jobban be kell őket vonni a harmadik országbeli mm, mm, hálózatokba és munkába. Be kell építeni az emberi jogi aspektus más szakpolitikákba is, a regionális emberi jogi mechanizmusokkal szorosabb együttműködést kell kialakítani. Biztosítani kell az emberi jogok tisztelben tartását kereskedelmi eszközökkel keresztül is, hiszen itt nagy a mozgástő az Európai Uniónak végezetül. Az Európai Unió külszolgálta főként a harmadik országbeli delegációk nagyobb szerepet kell, hogy játszanak az emberi jogok védelme terén. Köszönjük. Haut úrnak adom meg a szót. Csak 30 másodpercet, elnök asszony, de Kaiser asszony nincs itt sajnos, de nagyon élvezte a fórumon a részvételt, és köszönöm még egyszer a keresztül is a meghívást. A koherenciáról sokat beszéltünk, az uniós szakpolitikák következetességéről és koherenciájáról. Ötletek, gondolatok hiányáról nem beszélhetünk, ezeket hogyan ültessük egy gyakorlatba. Ez a kérdés majd a kohomban ülő bölcs kollégák remélhetőleg erre tesznek javaslatot végezetül. A többi frakcióhoz fordulva annyit mondhatok, hogy a szociáldemokrata frakció igen aktív az emberi jogok és a kereskedelmi kapcsolatok összekapcsolásának terén. David Martin kollégám egy olyan jelentést készített, amelyhez sokan hozzájárultak, ami még csak elindította ezt a az eszmecserét az erről szóló vitát. Remélhetőleg a többi frakcióban is napirendre kerül ez a kérdés rendszeresen, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében új hatáskörökkel ruházta fel az Európai Parlamentet, ezért fordulok a többi frakcióhoz, hogy a civil szervezetekkel folytatott fórum remélhetőleg úgy lendületet ad ennek a vitának. Köszönjük, Richard, mondja az elnök. Asszony, Tillemans úrnak még meg kell adni a szót. Nem kell, elnök asszony, de lehet. Tehát annyit, hogy mondjak el, hogy hogy csak egy általános beszámolót adunk most, de biztosítanám elnök asszony is az egész eh, bizottságot, hogy az ajánlásokat, a felmerült gondolatokat természetesen az emberi jogi politika fő területeibe beépítjük majd, eh, és ezeket majd az elkövetkezendő években gyakorlatban is át kívánjuk ültetni. Elnök asszony, ezennel meghívom tisztelettel meghívom a Kohom november ülésére. Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, hogyha részt tudna venni a Kohom november ülésén, ahol ezt a kérdést mások között napirendre tűzzük. Köszönjük, Tillemans! Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. A follow-up a következő kérdés. Figyelme kell követni, hogy mi lesz majd ebből. hozzárólhat ez ahhoz, hogy az európai Unió emberjogi politikája javuljon. Our guests are on their way very close by, so I just use the opportunity. Vendégeink úton vannak, már közel járnak. David Martin véleményét hallgatjuk meg addig az emberi jogok nemzetközi kereskedelmi szerződésekben való érvényesüléséről, amely szintén a hét napi rendjén szerepel, és azt mondtuk, hogy ezt halasztjuk. Eh, én köszönöm, hogyha ezt megértéssel fogadják. Nos, örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem körünkben azt a küldöttséget, amely a nemrég szabad lábra helyezett kubai politikai foglyokból áll, akik eh, most foglalnak helyet eh, körünkben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 So, am I, am I... Nos, jól látom-e, hogy elmondhatom, hogy két nemrégiben szabadlábra került kubai politikai fogoly lépett be, Ecardo González úr és Normand Hernández úr. Kettejükön kívül más is van a küldöttségben? Rendben. Nos, nagy örömömre szolgál, hogy elmondhatom, hogy az önök megjelenése megtiszteltetés számunkra, tekintettel arra a küldöttségre is, amelyel önök ide érkeztek, és amely a 2005-ös Szaharov díjas emberi jogi aktivista családtagjait is magában foglalja. Tudom, hogy igen fájdalmas időszakot szenvedtek el, miközben súlyos viszonyokkal kellett együtt élniük. Ezeket nem akarom itt most részleteiben leírni, de mindenképpen örömünkre szolgál, hogy ilyen súlyos körülmények között is meg tudták tartani gerinces hozzáállásokat, és emiatt is nagy megtiszteltetésnek tartjuk megjelenésüket. Nos, az, hogy szabadlábra helyezték ezeket a politikai foglyokat, majd azonnal kényszer száműzetésbe küldték őket, egyfajta részmegoldásként értékelhető csupán. Tehát 2010. júliusban kerültek szabadlábra, de azonnal el is kellett hagyniuk az országot. Persze igen kényes kérdésről van szó, hiszen az EU Kubával kapcsolatos közös álláspontja az emberi jogok javítását előfeltételként kezeli a kubai kapcsolatok javítása területén a tanácsban. Nos, valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy ez a kérdés az EU-ban is vitatott volt, de az Európai Parlamentben is. Ma tehát nem az általános kubai fejleményekről szeretnénk tanácskozni, hanem örömmel köszöntjük Önöket, és szívesen hallgatjuk meg, hogy mit tudnak nekünk elmondani, támogatásunkról biztosítva Önöket. Kérem tehát Ricardo González urat, hogy emelkedjék szólásra, és utána Normand Hernández úr fog hozzászólni. Nos, jönné a szó. Köszönöm szépen elnök asszony, az Emberi Jogi Albizottság részéről. Azért érkeztünk körükbe, hogy beszámoljunk tapasztalatainkról, amelyet a börtönben szereztünk, és amelyet figyelembe vehetnek a Kubával kapcsolatos közös álláspont kidolgozásának során. Nos, a kubai kormány kritizálása volt a vádban, amiért hosszú időre szabadságvesztésre ítéltek bennünket. Az én esetemben 20 éves börtönbüntetésre ítéltek, fél nap alatt lezavart bírósági tárgyalás keretében, ahol nem volt lehetőségünk a védekezés előadására, vagy fellebezésre, illetve ahol a körülmények ebben a börtönben más elítéltekhez hasonlóan szörnyűek voltak, a börtön tele volt rákcsálókkal, iszonyúan büdös volt, tényleg szörnyű helyzet uralkodott. Arra kényszerítettek, hogy égségsztrájkba kezdjek a szabad lábra helyezésem véget, ezzel fölhívva a figyelmet esetünkre a nemzetközi sajtó körében. Ez a börtön, amelyben engem fogva tartottak, nem csak méltatlan volt az emberek tartózkodására, hanem még az állatokéra is hosszú hónapokig tartottak ott fogva elítélteket vagy gyanúsítottakat, anélkül, hogy az emberi jogaikat akár a legcsekélyebb mértékben figyelembe vették volna. Hangsúlyoznom kell, hogy számos elítélt vagy gyanúsított még mindig ilyen sajnálatos körülmények között él, egyszerűen azért, mert az emberi jogok védelmében léptek föl Kubában a védekezés jogától megfosztva számos kollégám még mindig börtönbüntetést szenved el, miután a kormány őket a közrendre nézve veszélyesnek ítélte. Sok kollégám szenved még börtönben, a kubai kormány hozzáállása következtében, amely eh, nem riad vissza attól, hogy az ilyen problémákat feszegető eh, újságírókat és szabadságjogi eh, aktivistákat bebörtönözze. Akiket esetleg szabad lábra helyeznek a börtönökből, azokat mindjárt emigrációba kényszerítik, anélkül, hogy érdemben foglalkoznának a részükről felvetett emberjogi kérdésekkel. Tudjuk, hogy 1962-ben, 77-ben, 79-ben a pápa látogatás alkalmából a, ugyancsak elítélésre, illetve bebörtönzésre került. A kubai kormánynak soha nem volt olyan szándéka, hogy megváltoztassa diktatúra körülményeit az utóbbi 50 év során a civilizált világ megdöbbenésére megmaradnak ennél a felfogásnál. Hogyha megnézzük azokat a szavakat, aki, amelyeket egy ilyen büntetést elszenvedett személy írt le, akkor fogják látni, hogy a kollégáim egyike sem akar bosszút állni, nem lihegünk bosszút, nem vádoljuk Kubát, nem vagyunk Kuba ellenesek, hanem szeretnénk oda visszatérve emberhez méltó körülmények között élni. Ha holnap szót válthatnék azokkal, akik bebörtönöztek, számukra is ugyanolyan lehetőségeket szeretnék biztosítani, mint bármennyi polgártársunk számára és hogyha nem sikerül változtatnunk ezt a kubai megközelítést, akkor előbb-utóbb tisztában kell lennünk azzal, hogy a kubai rendszer összeomlik. Már csak ezért is folytatnunk kell ezt a fáradozásunkat. Köszönöm szépen González úr szavait. További hozzászólás után Hernández úrnak szeretném megadni a szót. Jó napot kívánok, üdvözlöm valamennyiüket. Az Emberi Jogi Albizottság tagjait, valamint az összes megjelenteket. Volt türelmük, hogy eljöjjenek, és a mi tanúvallomásunkat meghallgassák, amiért hálás vagyok. Nevem Normando Hernández, 43 éves vagyok, és tíz nap múlva, tíz nap ezelőtt a kubai kormány életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt, és 25 év letöltendő börtönbüntetés szabad ki rám. Mit tettem, hogy ezt kiérdemeljem? Nos, egyszerűen az újságírói hivatást folytattam, független munkatársként. A kubai kormány persze a nép számára nyomatja a az újságokat, és az a könyv, amely előttünk fekszik, a másként gondolkozók híres műve, amely 2003-ban jelent meg, és a kormány tette közzé. Ennek a célja az volt, hogy demoralizáljon bennünket, hogy lejárassa azt a 75 emberi jogi aktivistát, akik megpróbáltak a jogvédelem érdekében fellépni, és akiket börtönbültetésre ítéltek. Kritizáltam a dokumentum minőségét, E, e, e, én kifejtettem azt, hogy saját szabad akaratukból eljáró személyek igyekeztek kifejezni a szabadság iránti elkötelezettségüket, és emiatt, egyszerűen emiatt, pusztán emiatt büntették meg őket, kerültek rács mögé. Nos, anélkül, hogy őket emberi lényként kezelték volna. Nem ideológiai, hanem egyszerűen emberi motiváció hajt bennünket. Szeretnénk megszüntetni azt a gyakorlatot, amelynek során a kormány a másként gondolkodókat üldözi, illetve szabadságvesztésre ítéli. És nem teszi lehetővé, hogy a sajtóban független hangok is olvashatók legyenek már 51 éve egyfajta állami terrorizmus politikája valósul meg, teljesen el, demokrácia ellenes intézményrendszer uralkodik a társadalom egészén, amely lehetetlenné teszi az ilyen jellegű tevékenységet és így igyekeznek szocialista köztársaságot fölépíteni, fenntartani. Csak azoknak vannak azonos jogaik, akik ugyanúgy gondolkodnak, miként azt felülről diktálják pontosan kifejtik, hogy hogyan kell gondolkodni, és saját érdekében manipulálja a kormány az állampolgárok gondolkodásmódját, holott az alkotmány kimondja, hogy a véleményalkotás szabadságát, illetve a sajtószabadságát minden eszközzel biztosítani kell a szocialista köztársaságban erre, ennek mindenkire vonatkoznia kell, és hangsúlyoznom kell, hogy minden olyan vélemény, amely ezzel ellentétes, tiltott. Eh, hogy a eh, társadalom véleménye eh, kifejezésre juthasson, az lehetetlen. Már elég az, hogyha a kenyér minőségét bíráljuk ahhoz, hogy akár 25 év börtönbüntetésre ítéljenek bennünket. Ez pedig nem más, mint a nép pszichológiai és fizikai kizsákmányolása, üldöztetése. A szememet bekötötték számos napon át, Eh, anélkül, hogy bármit láthattam volna. Eh, a börtönben eh, svábborabarakkal, patkányokkal kellett együtt élnem, ivóvíz nem volt, és napokon keresztül ilyen körülmények között tartottak, és az egészségem egyszerűen leépült, kezdtem teljesen tönkre menni, félholtá váltam. A kubai kormány az ellenzéket sötét színekben festi le, megszégyeníti, kirekeszti. Azok, akik hónapokat töltenek el a börtön körülményei között, anélkül, hogy a szükséges orvosi segítséghez hozzájuttatnák őket, gyakorlatilag ugyanolyan állampolgárok, mint mindenki más, és aki jogosult az egészségügyi ellátásra. Sokan vannak, akik bele is haltak az ilyen börtönviszonyokba, én szerencsére felépültem a betegségemből. De mindenre jellemző az a körülményrendszer, amely ezekben a börtönökben uralkodik, és a börtönben eltöltött időszak során krónikus depresszióm is kialakult, valamint számos szomatikus betegségem, amelyekből azonban a későbbiek során sikerült fölépülnöm. Azonban, ahogy a kollégám is mondotta, nem táplálok haragot a szívemben. Pontosan ellenkezőleg arra van szükség, hogy a közösség mindenki javára feladozzon, és ez mindenkire vonatkozik. Én nem akarom ezt folytatni, azt hiszem, hogy az üzenetünk ebben fogalmazható meg. Én megbocsátom azoknak, akik megkínoztak és börtönbe vetettek, nem csupán engem, hanem a feleségemet is, és arra kényszerítették, hogy hetenként több száz kilométert utazon, hogy beszélőn láthasson engem. A kubai kormány kezdettől fogva gondoskodott arról, hogy bennünket sok száz kilométerre börtönözzenek be a lakóhelyünktől, amely akadályozta a családtagjainkat a látogatásban olyan körülmények között tartottak, ahol ellepték a svámbogarak az ágyunkat, az arcunkat, a szánkba bemásztak, éheztettek bennünket, embertelen körülmények között tartottak a börtönben, amit bizony nehéz volna leírni. A látogatási körülmények is lehangolóak voltak. Elképzelhető, hogy 700 kilométerről érkeztek beszélőre a családtagok, ha egyáltalán jogosultak voltak ilyen látogatásra. A lányom is eljött beszélőre, és sírt, hogy meglátogathasson, de nem engedtek neki. Két-három hónap is eltelt, mire kegyesen beengedték. Ezek a zemélyek tehát rendkívüli károkat okoztak nekem, családtagjaimnak, illetve sok-sok kubainak, éveken, évtizedeken át, de még egyszer szeretném doktrinámat hangoztatni, hogy ez a keresztény tanulság, és azt szeretnénk, hogyha Kuba mindenki számára szabaddá válna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hernández úr. Azt hiszem, teljes szívből köszönhetjük meg önnek, hogy eljött. Reméljük, hogy nagyon fontos szerepet fog még játszani kollégái szabadon bocsájtásában, hiszen 115 politikai fogoly még mindig ül kubai börtönökben. Szeretném megnyitni az eszmecserét, ez ami sajnos rövid lesz csak, tehát nem általánosságban vitatjuk meg a kubai helyzetet. Először Emin Boszkort asszonynak adom meg a szót, közép-amerikai delegáció elnöke. Kérem, hogy néhány percben szóljon. Boszkurt úr asszony, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérem, hogy kicsit késtem, de először egy másik szakbizottságban kellett lennem. Szeretném nagyon megköszönni ennek, hogy eljött. Nagyon fontos, hogy tájékoztatást kapjunk. Én gyakran kapcsolatot, kapcsolat, gyakran léptem kapcsolatba Európában olyan kubaiakkal, akiktől sokat hallottam a kubai helyzetről, és nagyon sok aggodalmat okozott nekem az, amit hallottam. Egy sor kérdést szeretnék önnek fentenni. Általában ismerjük azt, tudjuk azt, hogy borzasztó rossz az emberi jogi helyzet, a véleménynyilvánítás szabadsága, a vallásszabadság területén, erről ön is beszélt. Szeretnék tudni még valamit, hiszen elég sok embert most szabadon bocsájtottak a börtönökből, de azonnal ki is utasították őket az országból ez nem azt jelzi, hogy javulna a helyzet Kubában. És azt hiszem, hogy ez is fontos kell, hogy fontos pont kell, hogy legyen. Ön szerint eh, mire van szükség, mire kellene történni ahhoz, hogy javuljon a helyzet? Örülök, hogy szabadon bocsátották az embereket. Efelől e ne legyen kétség, persze örülök, hogy e, most e, ezek az emberek már kínzásoktól mentesen és szabadon élhetnek, de az igazi célunk az, hogy Kubában magában javuljon a helyzet. Mi kellene ehhez ön szerint? Köszönöm szépen, Boszkurt asszony, aki a közép-amerikai kapcsolatokat ápoló delegáció elnöke. Több kollega is kap lehetőséget, hogy szóljon. Először is André Kiene a asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném köszönteni Önöket itt az Európai Parlamentben, az Emberi Jogi Albizottság ülésén. Azzal kezdeném, hogy szeretnék támogatást adni önöknek, és szolidaritásomat jelezni mindazok számára, akik még mindig börtönben ülnek. Pontosan értem, jó, ismerem az önök helyzetét. Litván vagyok, és az én hazám Litvánia orosz megszállás alatt élt sokáig, az én családomban is többeket deportáltak, tehát én pontosan érzem azt, hogy és tudom, hogy miről beszélünk. Hernández úr, ön azt mondta, hogy a kubaiak többsége vágyódik a demokráciára. A kérdésem, amit ezt valamennyikhez intézek, a következő hogyan tudnánk segíteni, eh, hozzájárulni ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, a külvilág mit tehetne, hogyan tudnánk mi az önök hasznára lenni. És jó lenne, ha megmondaná nekünk azoknak a nevét, akiknek sürgős segítségre van szüksége. Elnök asszony, köszönöm szépen, André Kéne asszony, Howitt úr a következő. És miután még két kollega szerepel a listámon, szeretném kérni önöket arra, hogy rövidek legyenek. Talán elég lesz egy perc. Még Sake asszony és Szalafránka képviselők is szeretnének szólni. Howitt úr. Köszönöm. Örülök, hogy elmondta ezt az időlimitet. Hároman szólunk hozzá, és én elsőként szeretném megköszönni a kubai újságíróknak, hogy eljöttek, és azt kívánom, hogy sikerüljön a harcuk, sikervezessen a harcuk a demokráciáért és a sajtószabadságért folytatott harcuk. Itt, akik itt ülünk, az emberi jogok védelmét küzdünk mi is, és figyeljük, hogy a világ bármelyik országában, függetlenül attól, hogy a, milyen politikai helyzet, ha megsértik az emberi jogokat, akkor habozás nélkül fel akarunk lépni, és ugyanezt tesszük Kubával kapcsolatban is. Köszönöm, Hauit asszony. Sárke asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm vendégeinknek is, hogy ilyen nyitottan elmondták a történetüket. Biztos nem volt könnyű, de nekünk nagyon hasznos volt falak között tartották önöket. Egyre többet hallunk virtuális falakról, tehát arról, hogy nem férnek hozzá a kubaiak az internethez. Elmondanák azt, hogy ez véleményük szerint mennyiben járult hozzá Kubában az emberi jogok helyzetének alakulásához, a sajtószabadság, szólásszabadság, egyebek, tehát a fiatalokat hogyan befolyásolja ez. Köszönöm, és Szelefránka képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy mennyire csodálom önöket, csodálom azokat, akik eh, Kumában eh, küzdöttek a szabadságért, és ezért a mm, testi épségüket is kockáztatták, és eh, szabadságokkal fizettek. Itt mi az Európai Parlamentben az szolidárisak eh, vagyunk eh, mindazokkal, akik eh, Kubában tesznek valamit a szabadságért, akár Kubán kívül is. Különböző állásfoglalásokat fogadtunk el ezzel kapcsolatban. És emellett két díjat is adtunk kubaiaknak a fehér nők vagy mozgalmának és ezzel kapcsolatban is még egyszer szeretném a két vendégünknek megköszönni azt, hogy eljöttek ma ide, és beszámoltak nekünk a küzdelmükről. Amit elmondtak nekünk, ez teljesen világosá tette azt, hogy a tanács közös álláspontja, Kubára vonatkozó közös álláspontja továbbra is érvényben van. Ehhez kapcsolódik egy kérdés. Vélemény szerint, eh, véleményük szerint eh, a tanács közös álláspontjának a megváltoztatása hozzájárulhatna ahhoz, eh, hogy a demokrácia és az emberi jogok helyzete javulna ennek hatására Kubában. A mai helyzetben, ha megváltozna ez a tanácsi álláspont, akkor ez nem adna nagyobb mozgásteret inkább annak a kormánynak, annak a rezsimnek, ami az önök szabadságá, önöket megfosztotta a szabadságától? Ennek az intézménynek az elnöke a e, fogvatartottak e, rokonaihez fordult, e, és tulajdonképpen az, hogy önöket elengedték ide, hát már ez is tulajdonképpen különleges dolog, a szaharok díjat például a nők fehérben nem vehették át. Hogyha az idei szaharok díj, díjra gondolunk, akkor valóban a parlament elnöke eh, adhatja át majd a eh, fehér ruhás eh, nőknek ezt a díjat, a Szaharov díjat. Köszönjük a kérdését és a hozzászólását, Franka úr. Most a vendégeinkhez fordulok, és úgy látom, hogy még két kubai, Antonio Díaz úr és Alejandro González Raga is csatlakoztak a kubai delegációkhoz. Őket is szeretettel köszöntöm a nagyon fontos eszmecsere kapcsán, amelyet már régóta vártunk. Nyilvánvalóan nem csak González Alfonso és Hernández urakat kell, felkérnem, kéne hogy válaszoljanak a kérdésekre, majd még további kérdéseket képviselők is feltehetnek, de először hallgassuk a válaszokat. González úr. Ami azt a kérdést illeti, hogy még továbbra is maradtak fogva tartottak a kubai börtönökben. Nos, minden bizonyal ez így van, és ezt elmondhatjuk itt a az Emberjogi Albizottságban. Ami pedig a tanácsi közös álláspont módosításának a kérdését illeti, hogy meg kellene ezt változtatni, ez a tanácsi álláspont Kubával kapcsolatban. Nos, szerintünk ezt azért nem kellene megtenni, mert ez semmit nem eredményezne. Nem segítene ez Kubának. A kubai kormány idén újra a szabadon bocsátások után demonstrált azt, hogy az elnyomás tovább folytatódik, nem változik a helyzet. Ezért az a véleményünk, hogy amíg nincs arra utaló jel, hogy változna a kurzus Kubában, addig nincs indok a tanácsi álláspont megváltoztatására. Az a kapcsolatban, ami a eh, szólásszabadsággal kapcsolatban elhangzott, ez ugye engem, mint újságírót eh, konkrétan is érint, és erről a következőt mondanám. Kumában nem létezik a véleményszabadság, a szólásszabadság, és eh, még igazából gyülekezési szabadság és sajtószabadság sem. Ezek lennének pedig a minimális feltételek, ha arról akarunk beszélni, hogy az emberi jogokat nem sértik meg. El kellene jönnöm ide az albizottsághoz, és el kellene mondanom azt, hogy véleményem szerint majd, ha valami változás történik, akkor kérhetném önöket, hogy változtassák meg a tanács álláspontot. De nem ez a helyzet. Nem létezik még vélemény nyilvánítás szabadsága, vagy sajtószabadság, és ezért véleményem szerint nem lenne jó, hogyha az EU a e, kubai kormányjal e, kapcsolatos álláspontját megváltoztatná hiszen ez az a kormány, amely nem viseli szívű, aminek nem szívügy a kubai nép e, élete vagy jóléte. Questions or, or maybe even talán más is szeretne válaszolni a kérdések közül valamire. Fernandez úr. Sí, como que no. Eh, miren. Természetesen elnök asszony. Ha lehetőséget adnak, számomra, hölgyeim és uraim, kollégám egyértelműen fogalmazott, és én csak ismételni tudom az általa elmondottakat. Nem csak a politikai foglyok, az elmúlt pár hónapban bezárt politikai foglyok kérdéséről van szó, ott vannak még azok is, akik hosszú évek óta sínylődnek kubai börtönökben. Az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a közös álláspontjához, ezt kérjük Önöktől. Ez a közös álláspont nem a kubaiak ellene irányul, hanem a Castro rendszer ellen. Hiszen a kubaiak mindennapi valóságát kell szem előtt tartani. Ez az albizottság nyilván minden aspektusát vizsgálja a kubai helyzetnek, és kérjük, hogy bárki is készít jelentést a kubai emberjogi helyzetről, ne hallgassanak a kubai kormányzatra, ne higgyenek a kubai hatóságoknak, az ő szavaik és beszámolóik alapján ne nem kaphatnak önök valós képet a helyzetről, csak igazolt, konkrét számok és adatok alapján dolgozzanak és értékeljenek és elemezzenek, hiszen a kubai börtönökben a helyzet nem javult, sőt, ugyanolyan rossz, mint valaha volt, ezért kérem, hogy minden ön, önöktől telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy semmilyen jelentéstevő, előadó ne érkezzen Kubába valamilyen titkolt céllal, senki ne hagyja magát megtéveszteni a kubai hatóságok és kormányzat által. Köszönjük, Hernández úr! Fordulok a két másik vendégünkhöz, szeretnének esetleg ők is reagálni, mielőtt lezárjuk ezt a napi rendi pontot? This does not... Yes, I, I see that uh, Mr. Diaz. Diaz úr esetleg? Diaz úr is szeretne hozzászólni? Igen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm elnök azt, hogy nekem is lehetőséget ad eh, a hozzászólásra. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma önök között ezen a kiváló délután. Amikor 26 éves voltam, amelyekről de nem mondom, tehát amikor 26 éves voltam, egy emberjogi bizottság járt Kubában, egy Genfből érkező emberről küldöttség látogatott el hozzánk, és ennek a tagjai a kubai helyzet elemzéséhez fogtak, nekiálltak a kubai helyzet elemzésének. A közép-amerikai küldöttség vezetőjéhez fordulok, akitől egy kérdést kaptunk. A kérdés az, hogy hogyan tudnak tudunk együttműködni a kubai helyzetjavítása érdekében. Nos, Kubában számos olyan csoport dolgozik aktívan, amelynek célja az ember jogi helyzetjavítása. Hasznos lenne például megismerkedni ezen csoportokkal, hogy valóban megértsék, átlássák a kubai helyzetet általában, illetve azon belül az emberi jogok állását. Fontos ezeknek a csoportoknak a munkáját megismerni, átlátni, megérteni céljaikat, erőfeszítéseiket. Fontosnak tartom azt is megemlíteni ezen a ponton, hogy ez a téma, az emberi jogok kérdése mindenkit foglalkoztat, és az emberi jogi tanácsban nehézségekkel kell szembenéznünk, amiatt, hogy vannak olyan eh, csoportok, eh, amelyek szorosabb vagy lazább eh, kapcsolatokkal kötődnek az a kubai kormányzathoz. Fogalmazunk úgy, hogy kormányzati affinitással rendelkeznek. Az emberi jogok kérdését nagyon sokan próbálják függetlenül, objektívan körbejárni, és hát az végcél az, hogy független szabad választásokra kerüljön sor Kubában. Az internet hozzáférés hiánya hogyan befolyásolja a szabadságjókat? Kubában az internethez csak hivatalos jóváhagyással lehet hozzáférni, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan egyáltalán nem férnek hozzá az internethez. A börtönökön belül mondanom sem kell, nincsen internet hozzáférés, eh, tehát a szóba sem jöhet, hogy az internethez eh, a börtönben fogvatartottak hozzáférjenek. Szalafranka úr eh, kérdésre reagálva, a közös álláspont témájával kapcsolatban annyit tudok csak mondani, hogy amikor az emberek arról beszélnek, hogy Európa megváltoztatja a közös álláspontját, az Európai Unió megváltoztatja közös álláspontját, akkor az emberek azt gondolják, hogy nyilván változott az emberjogi helyzet eh, Kubában, hiszen mi más oka lenne annak, hogy a kubai emberi jogi helyzettel kapcsolatban az unió közös álláspontja és véleménye megváltozik. Kuba, sui az utolsó igazi önkény uralmi ország eh, Amerikában, Közép-Amerikában egy szűk eh, hatalmi csoport irányítja, vezeti, ezért különlegességénél fogva egy különleges Kuba politikára van eh, szükség. Ez ideig ez volt a közös álláspont ezt a célt szolgálta. Érdemes ezt megváltoztatni? Hát szerintem meg kell vizsgálni azt, hogy a közös állásponton belül hogyan tudunk további előrelépést elérni. Kérdés az, hogy mit kíván elérni az Európai Unió Kuba politikájával, hogyan tudják a kubai társadalom demokratizálódását elősegíteni. Ez olyasmi, ami roppant fontos számunkra, érthető módon, és ami hozzájárulhat a szabadság jogok érvényesüléséhez ezen a csodálatos szigeten. Ugyanakkor nem szabad hagynunk, hogy helyzetünket manipulálják különböző érdekcsoportok. Jó néhányan vannak még börtönben. Minket szabadon engedtek, de rengetegen vannak még rácsok mögött borzasztó körülmények között. Ezért tehát szerény véleményem szerint e, csak megerősíteni szabad, hogyha bármit is tesznek a közös állásponttal. Köszönjük a bős szavakat. González úr, kérem, röviden, sajnos fogy az időnk, de természetesen az ön hangját is szívesen halljuk. Parancsoljam. No, yo solo quiero agregar, eh, yo que... Egyetértek az előttem szólókkal, de hozzáfűznék még egy-két dolgot. Természetesen, hogyha több idő állna a rendelkezésemre, akkor mélyebben, alaposabban is fel tudnám vázolni a véleményemet az álláspontomat, de arra minden esetre felhívnám az önök figyelmét, hogy a kubai kormányzat tot vizsgálja az eh, emberi jogi tanács, az ENSZ emberi jogi tanácsa, amely eh, szorosan figyelemmel követi a helyzet alakulását Kubában. Persze nehéz megalapítani, hogy ki a hibás, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk azt, hogy a kubai kormányzat bármiféle teret eh, kapjon, főként a latin-amerikai országokkal eh, fenntartott kapcsolatai terén. Hogyha olyan országok, amelyek demokratikusan választják kormányzatukat, eh, egy kalap alá kerülnek eh, Kubával, akkor az óriási visszalépést jelenthet a kubai emberjogi helyzet és emberjogi aktivisták szempontjából. A kubai foglyok szabadon bocsátása a szabadonbocsátását üdvözölték világszerte, minthogyha ezzel a kubai kormányzat megváltoztatta volna az álláspontját, a hozzáállását, a viselkedését. Rámutatnék azonban, hogy pár évvel ezelőtt két választás volt, halálos ítélet tett, változtattak életfogytiglanra, Azóta persze volt a helyzet, de hát még a rengeteg eh, hosszú út áll előttünk. Eh, Az elnök? Igen, azt hiszem, hogy lassan lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy önök itt vannak ma közöttünk, és a válaszokból azt szűröm le, hogy nem üdvözölni kell a kubai változásokat, hanem további változásokat és javulást kell sürgetnünk, az emberi jogok érvényesülését és előrelépést egy valódi, egy igazi pluralista Kuba irányába. Azt hiszem, hogy a 2009-es júniusi csúcs találkozó zárónyilatkozatából ezt vonhatjuk leidézhetve. A hölgyek fehérben. Természetesen mindig szívesen látott vendégek itt az Európai Parlamentben, ahogy úgy érzik, hogy ezt szabadon vagy retorziók nélkül megtehetik, mindig szívesen látjuk őket. Az, e, a kubai emberjogi aktivistákat minden lehető módon kívánjuk támogatni, ha valóban ők is, ezek a szervezetek is úgy érzik, hogy segít, hogyha nemzetközi megfigyelők is ott vannak. Hogyha e, Európában járnak, akkor természetesen szabadon utazhatnak minden tagállamba, ha már egyszer beléptek a Schengen övezetbe, ezért az én hazámba is kérem látogassanak el, ha tehetik. Ezen a ponton az elnökséget átadom, az ülés elnöklését átadom Andra Kiene asszonynak, és a következő napi rendi pont a kolumbiai emberi jogi helyzet elemzése című az albizottságunk által megrendelt tanulmánytervezet ismertetése. Köszönöm. Dear colleagues. Tisztelt kollégák, folytatjuk ülésünket, és következő napi rendünk kipontra térünk. A kolumbiai emberi jogi helyzet elemzése. Az albizottság a kérést kapott, hogy általános képet fessen a kolumbiai emberi jogi helyzetről. A szerző Juan Pablo Corlazori, most független tanácsadó, de korábban az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatalát vezette. A kolumbiai helyzet megítélése a politikai frakciók között vitatott kérdés az Európai Parlamentben. Ennek következtében itt nem is fogjuk tudni lezárni az ezzel kapcsolatos politikai vitát. Általában a 2010 e, márciusában a kolumbiai szakszervezetek helyzetéről megtartott meghallgatás az egyik e, forrásunk, valamint az ASEAN e, szabadkereskedelmi megállapodást célzó tárgyalási köre, és ilyen forrás, és az Európai Parlament 2011-ben veszi készhez az imént hivatkozott tanulmány végleges változatát. Az albizottság különféle aggályok megfogalmazása nyomán arra a következtetésre jut, hogy a kolumbiai titkos szolgálat szemet hunyt azon európai küldöttek tevékenysége fölött, akik a helyzetet felmérni voltak hivatottak, és emiatt zavartalanul tudtuk lebonyolítani az ezzel kapcsolatos tevékenységünket. A hagyományos tevékenységünknek megfelelően a tagok között kiosztottuk, valamint a nagykövetségeknek és a bizottságnak is eljutottuk az ezzel kapcsolatos jelentésünket. Ez nem hivatalos dokumentum, és a jelen vita fényében szeretnénk ezt véglegesíteni. Most tehát Juan Pablo Corvazori úrnak adnám meg a szót, aki korábban irányította az ENSZ emberi jogi főbiztosának bogotai hivatalát, és ő a tanulmány szerzője, aki 10 percet kap a téma ismertetésére. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nos, először is szeretném köszönteni Önt, valamint az albizottság tagjait és minden más e, e, európai parlamenti képviselőket, e, valamint a jelenlévőket. Köszönöm szépen azt a bizalmat, amelyet belém helyeztek ebben a dokumentumban, amelynek a témája ilyen nagy fontosságú számunkra, és amely olyan eltérő véleményeket tartalmaz, melyeket e, meg kellett próbálnunk egyeztetni. A dokumentumot kiosztottuk, tehát nem szeretném azt részleteiben ismertetni, csupán arra szorítkoznék, hogy elmondjam, hogy egyfajta szinkron megközelítést igyekeztünk alkalmazni a helyzetelemzés során. Abból indultunk ki, hogy megállapítsuk, hogy a legszámottevőbb jogsértésekre a FARC és az NLI közötti, illetve fegyveres konfliktusok során kerülnek sorra, illetve a bűnözői csoportok és csempészek, illetve a fegyveres erők között kerül sorra. Nos, e, ez e, tehát szerepel a jelentésben, amelyben megállapítjuk, hogy vannak még e, megoldásra váró kérdések, amelyek között szerepelnek a további előrelépés lehetőségének feltárása az emberi jogok védelmében az országban, valamint az alapvető jogok védelme tekintetében a lakosság széles körei számára. Sokan dolgoznak az emberi jogok védelmében, az őshonos lakosság körében, illetve a lakosság széles rétegeinek körében, valamint azon bíróság előállított állított személyek vonatkozásában is, akiket különféle bűncselekmények elkövetésével vádolnak ugyan, de erre vonatkozó bizonyítékok hiányoznak. Nos, kiegészítő megjegyzéseket szeretnék tenni, amelyek aláhúzzák a bizottság folyamatos munkájának fontosságát, illetve majd rátérek ajánlásainkra. Először szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy szeptember 7-én, tehát múlt héten az ENSZ emberi jogi főbiztosának kolumbiai hivatala jelentést tett közzé ezzel a témával kapcsolatban, amely a gyilkossággal vádolt, gyanúsítottak kapcsolatos bizonyítékok hiányára vonatkozik a Makarena féle ügyre való különös tekintettel. Ez egy ENSZ jelentés, amely kimondja, hogy hat havi vizsgálódás során, amelynek során a az áldozatok családtagjaival, emberi jogi, illetve polgári körökkel való egyeztetés során az ENSZ hivatala nem tudta megalapítani azt, hogy ilyen pozitív eredményeket hozott volna a nyomozás. Ez szerepel a következtetésekben is, hogy az elnyomó, illetve a különféle kényszerintézkedéseket bevezető hatóságok egyes intézkedései akár indokoltnak is lehet tekinteni. Két emberjogi aktivista halálát okozó szeméről van szó, akiket szintén bevontak az Európai Parlamenttel való egyeztetésekbe a korábbiakban. Az Európai Parlament felkereste Lamar Karina és ezért fontosnak tartom, hogy az ezzel kapcsolatos információ napra készen közöljem önökkel, amelyhez tehát a múlt héten vettünk készhez az ENSZ emberi jogi főbiztosától Kolumbiában. A jelentés összefoglalása megállapítja, hogy a vizsgálat folyamata nem gyűjtött be olyan bizonyítékokat, amelyek alapján túlzott mértékű erőszakot alkalmaztak volna azzal a mint egy ezer személlyel kapcsolatban, akiket emberöléssel vádolnak. Ezek a mendemondák tehát nem megalapozottak, illetve a makaréna féle ügy nem nyert bizonyítást. A második dolog, amire fölhívnám a figyelmet, amely különösen fontos, az szakszervezeti tevékenységre vonatkozik. Ez olyan téma, amely különösen érdekli ezt az albizottságot nézetem szerint, és az 53-as számú Kolumbiával kapcsolatos jelentés leszögezi, hogy erőszakos cselekményeket elemeztünk, és a bizottság megvizsgálta, hogy mutatkozik-e előrelépés az erőszakos cselekmények megszűnése felé. Ennek az alapján Kolumbiát javulóban lévő országnak ítélte, kérve a kolumbiai kormányt, hogy tegyen további erőfeszítéseket a helyzet további javítására. Ennek az alapján a megfigyelési listáról törölték Kolumbiát. Ezért tehát ők már nem szerepelnek az ilyen különös figyelmet érdemlő országok listáján. Azt hiszem, hogy ez is egy igen fontos körülmény, és nem akarok az ENSZ megállapításaira, mint kőbevésett tanra hivatkozni, de azt hiszem, hogy én, mint független tanácsadó megalapíthatom, hogy a rendelkezésre álló anyagok fényében ez egy fontosnak mondható jelentés. Figyelembe kell vennünk, hogy Kolumbiában 23 ENSZ testület, illetve ügynökség működik, és rezidens koordinátorokat is foglalkoztatnak a főtitkár tájékoztatására. Nos, ezt erre szeretném volna kiegészítésül elmondani. Említve még, hogy Ferina Garson, az alelnök, olyan személy, aki jelentős szakszervezeti tevékenységet fejtett ki az országban. A kolumbiai kommunista csoportból indult, főtitkára volt a legfontosabb eh, munkásmozgalmi testületnek eh, Kolumbiában, és most eh, foglalkoztatáspolitikai miniszter, és a Kolumbia egyik körzetének a kormányzója, valamint Genfben ellátta országa ENSZ képviseletét. Ő elkötelezett harcosa az emberi jogoknak, és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot is tett, amely visszatükröződik az elnöknek a székfoglaló beszédében is. Ez tehát tanúsítja a kormány e, ezen ügyek iránti elkötelezettségét. Az elnök helyettes, Afelio Garcon úr, nemrégiben találkozott a szakszervezetek e, és a munkadók e, képviselőivel, és ezen a tanácskozáson kifejtette, hogy a korábban garantált biztosítékok mellett növelni fogja azt a védelmet, amelyet e szociális partnerek kaphatnak, és dolgozik a kontaktusok interinstitucionális természetének megerősítésén. Ők tehát fel fognak lépni az emberi eh, jogok eh, védelmében, illetve azon személyek védelmében, akik a szakszervezet területén fejtenek ki jogvédelmi tevékenységet. Minél több eh, szakszervezeti megállapodást igyekeznek tető alá hozni az alelnök közreműködésével, amely hozzájárulhat az emberi jogi helyzet javításához az egész országban. Pillanatnyilag a kormány azt is elősegíti, hogy eh, létrejöjjön Kanadával egy szabadkereskedelmi megállapodás, amely tartalmaz ilyen emberi jogi kitételeket is. Pozitív eh, folyamat van tehát eh, kialakulóban, amely egyre konszolidáltabb és amely egyre mélyrehatóbb változásokat hoz az öt ajánlás között, amelyeket a dokumentum tartalmaz, három már végrehajtásra kerül, hangsúlyoznám, hogy az ENSZ főbiztosának, bogotai hivatalának tevékenységét kiterjedik. Garson úr, az alelnök, már felhatalmazta a hivatalt, hogy kiterjeszte tevékenységét újabb területekre is. Ezen túl az ENSZ bogotai hivatalának képviselőjét bevonták az állami szintű politika alakításába ezekben a kérdésekben. Elgondolásait tehát a kolumbiai miniszterek is mérlegelik, és mindez részét alkotja azon elkötelezettségnek, amelyre a kolumbiai kormány vállalkozott. Van még egy olyan pont, amely az albizottság érdeklődését válthatja ki, nevezetesen, hogy maximalizáljuk a már fennálló eh, párbeszéd eh, lehetőségét Kolumbia és az ENSZ, illetve a különféle eh, kereskedelmi, illetve emberjogi testületek között. Ez az albizottság ugyancsak eh, találkozhatna a kolumbiai eh, alsó és felsőház képviselőivel, illetve ezek emberi jogi bizottságával. A szabadkereskedelmi megállapodás, amely tartalmazhat a munkavállalói az emberi jogokkal kapcsolatos kitételeket, illetve az emberi jogok védelmére vonatkozó kötelezettségeket, ugyancsak arra kényszeríti a kormány, hogy fokozottan vegye figyelembe ezeket a körülményeket Kolumbiában, és ezeket alkalmazza a konkrét esetekben is. Úgy vélem tehát, hogy általában gazdasági és társadalmi szempontból valamennyi kolumbiai csoport eh, szeretné előbbre vinni ezeket az ügyeket, hogy célkitűzéseinket teljesíteni tudjuk. Ugyancsak hangsúlyoznom kell annak szükségességét, hogy fel kell lépni a kábítószer eh, csempészet ellen és eh, hasonló bűncselekmények ellen. Politikai szempontból a kormány a kolumbiai civil szervezetekkel együttműködve igyekszik biztosítani a tartós béke feltételeit. Tudjuk, hogy az erőszakos cselekmények fő forrása a társadalomban a kábítószer eh, forgalmazás és csempészet, és hogyha az emberi jogok védelmében kívánunk fellépni, akkor mindenképpen előbbre kell lépnünk a eh, kábítószer csempészet elleni harcban is. Ez fontos eh, körülmény a Kolumbia és az EU szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Korlát Zoli úr, és André Kiene asszonynak is köszönöm, hogy átvette az elnöklést, amíg kikísértem a kubai barátainkat. Nagyon gyakorlatias konklúziókat hallottunk öntől, most pedig Vincent Wallis úr a második előadónk, aki a Kolumbiával kapcsolatos nemzetközi fellépések hivatalában dolgozik, és kérem, hogy ha lehet, ne lépje túl a három-négy percet. Köszönöm, elnök asszony. A szakbizottság tisztelt tagjainak köszönöm a meghívást. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt most Kolumbia nevében szólhatok. Vannak nemzetközi jogi eszközök, amelyeknek a célja az emberi jogok betartatása. Koracóli úr hozzászólásából kitűnt, hogy sok mindent optimistán lát. Hát én sajnos nem látom ennyire optimistán a helyzetet, bár természetesen szívesen megtenném. Kolumbiában él 2009-ben eh, eh, hát Kolumbiában van a legmagasabb száma a belső az országon belüli menekülésre kényszerülő embereknek, és ez a szám 2009-ben eh, több mint százezerrel nőtt. Különböző ENSZ határozatok születtek, de nagyon fontos kihangsúlyoznunk azt, amit 2010. júliusában az ENSZ is kimondott, mégpedig az, hogy nem történt igazából semmi az ajánlások érvényesítésére. Tehát idézek ebből a dokumentumban, nem történt előrelépés. lépés. Létezik egy ENSZ különleges raportőr, aki figyeli az eseményeket, és hogy mi történik az ajánlások megvalósítása érdekében. Nagyon kevés idő van persze, hogy a kolumbiai helyzetről beszéljek, de néhány dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt itt vannak ezek a e, hamis pozitív sikerjelentések. Ugye néhány éve már az a helyzet, hogy az emberi főbiztos hivatala szólt a bűncselekményekről, de hát elsősorban 2008-ban amikor Julius Svacsát meggyilkolták, és nyilvánosságra került minden, próbált a kormány is tenni valamit. Ezt követően még több ilyen fals pozitív eset volt. Ezek persze nagyon sajnálatos események. A kolumbiai kormány nem hamis vádaskodásokról beszél, hanem rothat almának nevezi ezeket az eseteket. És a jelentés tevő azt mondta, azt írta le a jelentésében, hogy az ilyen esetek 90%-ában büntetlen maradt az elkövető. 23 áldozata volt ezeknek a gyilkosságoknak, amikor semmilyen bírósági eljárásra nem került sor, és 2009. novemberre 2010 tavasza közötti eh, időszakból származik ez a szám. Hát az első következtetések, amelyeket a, amelyet Margaret Cargion, a különleges raportőr levont, a következők, és most idézek az ő jelentéséből, azok, akik emberjogi aktivistákat támadnak meg, nos, ők nagyon gyakran a családtagokat is üldözik. 54 esetről tesz említést, emberi jogi aktivisták elleni támadás, sokat jelent ez a szám. Most rátérve még röviden a titkos szolgálat kérdésére. Kolumbiában az a helyzet, hogy az ombudsmant minden oldalról bírálták, minden politikai eh, irányzat bírálta. Az emberi aktivistákat próbálták semlegesíteni. Az Európai Parlament is egy delegációt küldött Kolumbiába. Nagyon sok bizonyítékot azonban megsemmisítettek, mielőtt az ügyész egyáltalán bármit is tehetett volna amint nyilvánosságra kerül valamilyen botrány vagy bűncselekmény, akkor próbálnak tenni valamit, de addig, amíg csak az emberi jogi aktivisták beszéltek ezekről a bűncselekményekről, még nem történt semmi. Így például már Évek óta felhívást idéztek az ENSZ-hez, és kérték azt az emberi aktivisták, hogy tartsanak házkutatást bizonyos hivatalokban, és azt is állították az aktivisták, hogy rendszeres a telefon lehallgatás, ez elfogadhatatlan. Az Európai Unióban nyilván, hogy nem lehet szó ilyen telefon lehallgatásokról. Még egy dologról szeretnék szólni, hogy büntetlenül maradnak az elkövetők. Például, amikor szakszervezeti vezetőket gyilkoltak meg, semmi nem történt. A, nagyon fontos az, hogy a félkatonai alakulatokat megszüntessék, felszámolják, független bíróságokra, független igazságszolgáltatásra van szükség. A parlamenti küldöttség látogatásakor is említettük, hogy büntetlenek maradnak az elkövetők, és reformra van szükség az egész igazságszolgáltatásnak kell reformálni. Az kormányok csak ígérgetnek. Kérjük az Európai Uniótól, hogy mindent tegye meg annak érdekében, hogy Kolumbia tartsa be a nemzetközi egyezményeket. Az EU ne legitimáljon egy olyan helyzetet, ami elfogadhatatlan. Felhívjuk az Európai Uniót arra, hogy itt valóban az emberi jogok védelmét tekintse prioritásnak, és folytassa az ezzel kapcsolatos tevékenységét. Köszönöm szépen, Valisz úr, és gondolom, hogy lesz majd alkalma is, hogy kérdéseket válaszoljon meg, és akkor tulajdonképpen folytathatja majd a beszámolóját. Most a ki a szó. Szeretném bejelenteni, hogy Carlos Holmes Huilo Garcia úr is itt van velünk, Kolumbia EU nagykövete, aki itt majd a képviselők után kap szót három percben. És örömmel látom azt is, hogy az Andok közösség delegáció vezetője Huszon Manuel Galszom úr is itt van velünk, és ő is részt fog venni a vitában. Most pedig Hauit képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Nárek asszony. Karazoli úr, miután nagyon rövid az időnk, ez egy jelentés tervezet, mindössze ezért most a szerzőhöz intéznék néhány kérdést, Karatorius. Az első oldalon a félkatonai szervezetekkel leszereléséről beszél, de arról nem említi, hogy ezeket a leszerelés után reciklálják, tehát vissza folytatják a tevékenységüket az országból, amíg más részén, ahogyan a Human Watch idén februári jelentésében ez szerepel és a, egy kolumbiai agytröszt is alátámasztotta ezt. Miért hagyta ön figyelmen kívül ezeket a tényeket? második oldalon azt írja, hogy a gerillák eh, által elkövetett erőszakos cselekmények eh, eh, hátterében esetben a kormány tehetetlensége, a leszéfer viselkedése áll. Viszont egyetértés volt abban, hogy a, az emberi jogi sértések kétharmadát a kormányjal együttműködő csoportok követték el. Ezt ön miért nem fogadta el? Nagy eh, komoly állami intézmények működnek, eh, írja ön a következő oldalon, és ez eh, ön szerint hogyan egyeztethető össze azzal a tényel, hogy a bűn elkövetők nagyon jelentős hányadá ellen soha nem indul eljárás. A civil társadalomról szóló részben nem említi azt, hogy az emberi szervezeteket nagyon sokszor a kormány stigmatizálja, és halálos fenyegetésekkel illeti ezeknek a szervezetnek az aktivistáit. Miért nem beszél ön erről a jelentésében? A hatodik és a hetedik oldalon beszél a leszerelésről, tehát az új illegális fegyveres csoportok szervezett bűnözők leszereléséről, és az igazság és béke törvényről, de nem említi azt, hogy évekkel ezen törvény elfogadása után még semmi nagyon sokan arra kényszerültek, hogy elhagyják az országot, tehát ez a törvény nem hozott semmit. A választási megfigyelői misszió, amelyet az amerikai államok küldtek, említik azt, hogy az választások során azért sok volt a szabálytalanság, de ön ezt miért hagyja említés nélkül? Szó van arról is, hogy az állami titkos szolgálat hivatalait most lezárják, de nem szól arról, amiről André Kieni asszony is említést tett, hogy az Európai Parlament Emberi Bizottsága a látogatása során is azt tapasztalta, hogy Belgiumban, Spanyolországban és esetleg más európai országban is megfigyeléseket végez, végzett ez a titkos szolgálat, és a bogotai főbiztos hivatalát, illetve nagykövetségét is lehallgatták. És nem említ meg egy incidens, amikor is bogotai híresztelések szerint valószínűleg vezető kolumbiai politikusokkal is megfigyelés alatt tartotta a titkos szolgálat. Miért nem tesz említést? Aztán itt vannak ezek az úgynevezett fals pozitív dolog, a kivégzések, a halálos ítéletek. Nem beszél arról, hogy ezekre akkor került sor, amikor a jelenlegi kolumbiai elnök az ország védelmi minisztere volt, vagy államtitkára volt. És a fals pozitívok kapcsán érintett katonákat szabadlábra helyezték, és semmilyen eljárás nem indult ellenük. Miért ezeket a tényeket miért hagyta ki a jelentésből? A 14. oldalon arról beszél, hogy csökkent a szakszervezeti eh, vezetők elleni gyilkosságok száma. De ez nem igaz. Az elmúlt két évben nőtt az ilyen gyilkosságok száma, és eh, idén volt csak ez a csökkenés. Eh, a kormány saját adatait mérhet a figyelmen kívül ezen gyilkosságokkal kapcsolatban. A 15. oldalon azt olvashatjuk, hogy most már ugye több eljárás indul az ilyen gyilkosságok követőivel szemben, de tekintettel arra, hogy én az EP nevében kértem a kolumbiai kormánytól tájékoztatást, és nem kaptam adatokat. Nos, ön meg tudom mondani, hogy a kolumb hogy hány a fogvatartottak száma, hiszen a kolumbiai kormány nekünk megtagadta az adatszolgáltatást. Még mindig több száz szakszereti vezető meggyilkolásával kapcsolatban nincsenek adatok. Az elmúlt évben nagyon sok volt a gyilkosság, és ez is hiányzik a jelentésből. A 19. oldalon az ön egyik észrevétele az, hogy Kolumbiában most már az emberi aktivisták tevékenyhetnek, de ön nem említi azt, hogy a legnagyobb ilyen szervezet nem hajlandó párbeszédet folytatni a jelenlegi kormányjal, és nem említi azt sem, hogy az Amnesty International az emberi jogi aktivisták szempontjából a legveszélyesebb pontja a világnak. A délutáni előadásában említette a lamakarénai sírokat, és én ellátogattam a sírokhoz, és e, nem lett készségünk a felől, hogy ott törvénytelen cselekményeket hajtottak végre, E, a mm, holtestek e, közül több eltűnt, és nincs e, valószínűleg védtelen vagy ártatlan civileket is gyilkoltak meg, és ők vannak ezekben a sírokban. Az igazságügyi vizsgálat a, a holtesteknek egy nappal azelőtt kezdődött, hogy a képviselők, az EP képviselők odaérkeztek volna, és a távozásuk után egy nappal már le is zárultak ezek a vizsgálatok, pedig itt a tömegsírokban talált holtestek kapcsán. A kereskedelmi megállapodásról a 23. oldalon, a 142. bekezdésben említi ezt. El tudnám mondani, hogy a Kolumbia val kötendő kereskedelmi megállapodásokban van emberi jogi záradék, és miért, nem, nem tudom, hogy miért említi, hogy ezek a megállapodások most már jobbak, mint a korábbiak, mert még mindig nincs benne ilyen záradék. Végül ennek az, hogy még egy egyszerű kérdés az ember jogi főbiztos bogotai hivatalában jártam két hónapja, és ő nekem és velem levő képviselőtársaimnak azt mondta, hogy nagyon óvatosan fogalmazott a jelentésében, és nem írta le azt, hogy javult az országban az emberi jogi helyzet. És ön, ha ezt megnéz, né, vagy egyetért azzal, hogy nem mondhatjuk azt, hogy javult az emberi jogok helyzete Kolumbiában? Vagy ha önnek más a véleménye, mint a bogotai hivatal vezetőinek, akkor e, miért nem fogalmazta meg ezt így? Köszönjük, Howitt úr! Pontos, precíz, kimerítő kérdéslistát állított össze, hogyha ezeket írásban is el tudná juttatni, akkor ez nagyon hasznos lenne, mert előfordulhat, hogy ilyen rövid idő alatt nem tud konkrét válaszokat adni ezekre a kérdésekre, ezért hagyjam említsem meg, hogy ez a jelentés, ez jelentés tervezett formában létezik egyelőre még csak. Most Tenok úrnak adom meg a szót. President, well, uh... Elnök asszony. Én talán nem lepődnek meg, hogy üdvözlöm ezt a tanulmányt, ami üdvözli a kolumbiai emberjogi javulást, és egy demokratikusan választott kolumbiai kormányzat hitelét rontani, illetve elismertségét besározni próbálják egyes kollégák, ami sajnálatos. Latin Amerika történetének egyik legkiválóbb állam férfi az elnök, aki egy évtized alatt menekítették ki a marxista felkelők karmából az országot. A politikai motivációjú emberölésekre sor került, és az emberölés a soha nem látott magasságokba hágott, azonban a szervezet bűnözés ellen sikerült fellépni az önöknek, a FARC gerillákat nem sikerült olyan legyőzni, nagyon sok túszt tartanak még a dzsungelben fogjul, de a gazdaságot is sikerült többé-kevésbé taprálítani, a parlamenti demokrácia és a sajtószabadság lábbal típrása nélkül. Ribe elnök urat kétszer választották meg demokratikusan, Manuel Santosnak átadta ma hiva talált, annak ellenére, hogy továbbra is nagyon közkedvelt politikus volt. A kubai Castro fivérek ellentétben az önkényrólomra mm, nem utalnak itt jelek. Kolumbia az ILO aláírója is, és jelentős előrelépést ért el az igazságszolgáltatás megerősítése terén, illetve a szakszervezeti jogok biztosítása terén, a társadalmi szociális párbeszéd terén szintúgy. Persze sok még a tennivaló. Júniusban ez az albizottság úgy vélekedett, hogy előrelépést ért el Kolumbia. Garson alelnök úr civil, társadalmi és szakszervezeti háttérrel rendelkezik. A tömeg sírok eh, meglétével kapcsolatos vádakat eh, Makarila régióban teljes mértékben kivizsgálták, és eh, bizonyítékot erre nem találtak. A helyi sírásó is megerősítette, hogy nem volt, nem találtak bizonyítékot erre, és amikor ezt nyilvánosságra hozta, őt is halálosan megfenyegették, és így rendőri védelemre szorult. De let me just uh, make the remark that... Köszönöm, Tenök úr. A két korábbi hozzászólás uh, alatt uh, azt hiszem a többség véleményét hallottuk. Tehát Hajt és Tanok úr által a többieknek nem feltétlenül kell megismételniük. Persze a szabad a szó, a szólásszabadság jellemezi, jellemzi ezt a bizottságot. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy itt nem két álláspont közötti helyzetről beszélünk. Az emberi jogi vita kapcsán tényeket keresünk. És éppen ezért én is szeretnék feltenni kérdéseket Koracóli úrnak a tanulmányával kapcsolatban. Nem írtam föl ennyire ezeket olyan pontosan, mint Hauit kollega, de azért szeretném megkérdezni, hogy a tanulmányában miért nem szerepel semmi arról, hogy a félkatonai csoportok és a kormány között milyen sok a kapcsolat. Ezt miért nem említi meg a jelentésben? Az emberjogi jogsértések szörnyűek, akár gerillák, akár a kormány szervek követik el, de itt a gerilla, gerillák által követett bűncselekményekről hangsúlyosan szól, és nagyon keves, keveset olvashatunk azokról a bűncselekményekről, amely a kormány felelőssége. Miért nem olvassunk semmit arról a botrányról, ami a DAS-szel, a titkosszolgálattal kapcsolatos? A az emberjogi biztos hivatalában is hallottunk erről, és a Federación Internacional Guadalom egyik dokument publikációjában is olvashatunk arról, hogy a DAS milyen módszerekkel dolgozott. Azután még egy dolog, a, amiből ön a pozitív feltételezéseit levezeti, az tulajdonképpen egy jövőbeni kép. Persze javul, jav, reméljük azt, hogy javulni fog az emberi jogi helyzet, de hogyha ön azt írja, hogy a szabad kereskedő megállapodás Kolumbiával majd javíthaná a helyzetet, akkor ez csak a jövőre vonatkozó megállapodás alapítás, és arról nem szól semmit, hogy jelenleg jobb-e a helyzet, pedig a tanulmány e, feladata az volt, hogy alapítsa meg, hogy most mi, mostanáig mi javult, vagy mi romlott. Miután nem akarok még egyszer szólni, és ennek mondja, azt mondta, hogy a kolumbiai nagykövet is jelen van, talán szeretnék még hozzá is feltenni egy kérdést. Amikor a kolumbiai titkos szolgálat, a DASZ illegális módszereiről beszéltünk a nyári szabadság előtt, a kolumbiai nagykövet felajánlotta, vagy hogy ezt majd természetesen a kormány meg fogja vizsgálni, és hogy majd eh, meghívjuk ide ennek az új szervezetnek a vezetőit. Kérdésem az, hogy pontosan mit tett a kormány annak érdekében, hogy eh, felderítsék ezeket a mahinációkat, itt most nem inkább a DROA akar itt egy fenyegetést adni, hanem itt az emberi jogi aktivistákat akarjuk segíteni. Inkább az ügyészség képviselőit szeretnénk meghallgatni, és nem az új titkos szolgálat képviselőjét vagy vezetőjét. Köszönöm. Uh, Mr. Obios is the next speaker. Köszönjük, Obios úr, következő hozzászóló. Yo, eh, yo creo que los dos enfoques. Köszönöm. Úgy vélem, hogy hallottuk a két brit kollégától, az előttem szóló két brit kollégától a két alapvetően különböző hozzáállást. Kolumbiával kapcsolatban két, ez a két tábor különböztethető meg. Vannak, akik úgy látják, hogy félig tele a pohár, mások úgy látják, hogy félig üres. Nem hiszem, hogy a parlament álláspontját eh, Howitt vagy Tenok úr is hülyen leírná. Szerintem ők a saját véleményüket, véleményüknek adtak hangot. A parlament álláspontja, ha beszéltünk ilyenről, a következő. Adam Miznyik, eh, a volt lengyel eh, elnök is elmondta ezt többször. A helyzet nincs kőbevésve, a helyzet a helyzettől függ. Én szeretnék azonban véleményemben, értékelésemben pozitívabb hangot megütni, mert igen, gyakran, hogyha nehezére fordulnak a dolgok, nehezebbre fordulnak a dolgok, akkor eh, valóban köbönözünk, és nagyon nehéz a helyzet. a jelenlegi helyzetet úgy kell értékelnünk, hogy közben figyelembe vesszük Kolumbia sajátosságait, illetve azt, hogy honnan jutottunk el idáig. Sok mindenkivel beszéltem, kolumbiaival, a kormányzat, az ellenzék és a radikális ellenzék álláspontját is megismerhettem a korábbi kormányzatét és a jelenlegi Santos elnök kormányzatának az álláspontját is megismerettem. Ezekből egy trendet, tendenciát szűrtem le, amely alapvetően a javulás irányába mutat. Vagy legalábbis a további romlást sikerült megállítani, ha nem is javult, nem romlott tovább a helyzet. Vannak azonban kritikusabban nézik a, látják a helyzetet. Úgy vélem, hogy mi a bizottságunknak az emberi jogokról kell beszélnie. Nem a szabadkereskedelmi megállapodások tartoznak a mi mandátumunkhoz. Azt kell vizsgálnunk, hogy Santos úr, az új elnök, aki egyértelműen kötelezettséget vállalt arra, hogy um, megfigyelő szerveket és állandó párbeszédre lehetőséget adó szerveket, formokat állít fel emberi jogok, az emberi jogokat jogok tekintetében. Ez egy pozitív fejlemény már önmagában is. Végezetül a jelentés tervezetben szereplő ajánlások remélhetőleg egy olyan állandó párbeszéd alapját teremtik meg, amelyből a mi albizottságunk csak profitálhat. Köszönöm. Mr. Obios. Köszönjük, Obiosi úr. Most Kelsey meg Gála úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm ennek asszony a lehetőséget. Először is az elnök asszonynak és az albizottságnak. köszönjem meg, hogy én is szerény, kifejezetem szerény véleményemet. A személyes véleményemről lesz szó, ezt eh, figyelmeztetésképpen mondom. Rengeteg gyakran egymásnak szöge, egymással szöges ellentétben álló eh, vélemény létezik Kolumbiával kapcsolatban. Én csak a saját nevemben beszélhetek. De azt elmondhatom, hogy ezt a jelentés tervezetet alaposan átolvastam, és az egyértelműen kiderült belőle, hogy milyen kulcs kérdésekkel kell foglalkozunk ebben az albizottságban, illetve általában a régióval kapcsolatban. Felvázolja ez a jelentés azt is, hogy milyen a helyzet, hogy állnak a dolgok, honnan jöttünk, és hová, merre tart az ország, azaz mi változott, javult vagy rosszabbodott, romlott a helyzet, illetve javaslatot tesz arra, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan, milyen intézkedésekkel lehetne javítani. Az első kérdés költői kérdés. Kolumbia olyan ország, amely igen polarizált háttérrel rendelkezik. Ezt a jelent, első jelentés is kimondta. A erőszakos a múltja, erőszakos a történelme. A gergillák eh, megléte, illetve egy polarizált kormány, a kábítószer és a szervezet bűnözés az élet minden területén mm, kiterjed, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények átszövik a társadalmat. Ezek a körülmények mind, mind egy olyan régióban állnak fenn ráadásul, ahol a társadalmi különbségek amúgy is minden országban igen kélezettek. A civil társadalom, a civil szervezetek, az, az eh, emberi eh, jogi aktivisták, az újságírók mind, eh, mind támadásoknak vannak kitéve, nehéz körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Az első kérdés, ki a felelős ezért? Hol keresendő a problémák gyökere? Komoly, alapos statisztikai és számadatokat találunk a jelentésben, amelyeknek egy részét korábban még nem láthattuk, olvashattuk. Ha a tendenciáknak és a számoknak hinni lehet, akkor a helyzet javulni fog. Az ENSZ, az ILO, a civil szervezetek, ezek az autonóm intézmények, amelyek Kolumbiáról jelentéseket készítettek, mind-mind más-más statisztikai adatokat hoztak nyilvánosságra. Nekem soha nem okozott gondot az, hogy a kolumbiai kormányzattól bármiféle tájékoztatást kapjak, és soha nem okozott gondot, hogy Kolumbiába ellátogassak, nem tapasztaltam semmi eset, abban a saját szememmel tapasztaljam a helyzetet. Egy másik következtetés, amelyet le tudok vonni ezen a ponton, és azt hiszem mindenki el tudja ezt fogadni, mindannyian egyetértünk abban, hogy Kolumbiában a helyzetnek javulnia kell, az emberi jogokat védenünk kell. A jelentés 5 következtetéséből kettő Kolumbián kívül más országokra is alkalmazható. Itt van a szabadkereskedelmi megállapodások kérdése. Ez már az előző megállapodásban is szerepelt ez a kitétel. Ezek a megállapodások segíthetnek nekünk abban, hogy a kolumbiai strukturális, szerkezeti problémákat is megosszuk. Talán nem mindenki osztja véleményemet, de a, egy megállapodás célja, hogy mindkét fél e, ebből előnyt tudjon kovácsolni. A kormányzatnak pedig lehetőséget kell adnia, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás révén, részben ennek révén javítson az országban fennálló helyzetem. Ez volt az első benyomásom, amikor ott jártam. Nehéz volt utazni Kolumbiában. Amikor először ott jártam, azóta jelentősen javult a közúthálózat, például vannak persze olyan erőforrások, amelyek nem állnak mindenki rendelkezésére. Alapvetően egy szegény országról beszélünk, polarizált erőkről beszéltünk, de a gerillák sem olyan erősek, mint néhány éve voltak. A szabadkereskedelmi megállapodás eszközű szolgálhat arra, hogy a gazdasági és társadalmi szociális viszonyokat javítsuk Kolumbiában, hogy a szegénységből lassan kiemeljük a kolumbiai népet. A kormányzat jó szándékát én nem kérdőjelezem meg, amikor a szabadkereskedelmi megállapodást ennyire fontosnak tartják. Persze elrettentő a helyzet továbbra is, de az adatok alapján egyértelműen kiderül, hogy javuló tendenciával van dolgunk, a kormányzat szándékai világosak. Most az a dolgunk, hogy eldöntsük, hogy mi mit tehetünk és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, és a mi dolgunk az, hogy minél hatékonyabban tegyük meg, amit meg kell tennünk. Legalább ezen kérdésekben egyet kell értenünk, ez nem pártpolitikai kérdés. Szerintem eh, legalább ezen a téren megállapodásra kell jutnunk, hiszen közös célunk, hogy Kolumbiában javítsuk a helyzetet. Gácia. Köszönöm szépen, Gácia Márkád úr, hogy ismertette velünk fontos országgal kapcsolatos nézeteit. Most Weiser Andekénen úré a szó, utána, asszonyé a szó, jó, utána pedig a nagykövet. Köszönöm, Litvánul szeretnék hozzászólni, ennek asszony. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Morgályó úr mondott az előbb. Kolumbiában, ha objektíven akarjuk értékelni az emberi jogi helyzetet, két dologra támaszkodhatunk. Az egyik a jelenlegi helyzet, a statisztikák, amelyeket ismerünk és amiket gyakran idézünk, a másik dolog pedig az a hosszú folyamat, amely zajlott és zajlik az országban. Nagyon sok változás történik. Kétszer is választási megfigyelőként jelen voltam, még az előző ciklusban is, és a mostani ciklusban is eh, a kolumbiai elnök választásokon, és láttam, a, tapasztaltam a különbségeket a eh, két eh, választás között. Nem jutunk, nem tudunk egyetérteni, hogy milyen mélyek ezek a változások Kolumbiában. Itt a parlamentben is eltérőek a vélemények, de azért, ha összértékeljük, hogy milyen az emberi jogok helyzete mondjuk Kubában és Venezuelában, ezzel kellene összehasonlítanunk azt, amit Kolumbiában láttunk, holott azt is mondhatjuk, hogy összehasonlíthatatlanak ezek az országok. Kolumbiában nagyon sok olyan körülmény van, amelyek akadályozzák a pozitív változásokat, tendenciákat. Nagyon kritikusan eh, kell értékelnünk a eh, kolumbiai politikai vezetőket, eh, de hát azért nem tudom, hogy lenne olyan ember, aki ezt a, jobban tudná csinálni, mint ők. Egy tájékoztató célű dokumentum van itt előttem, és ott hát a 23. oldal nagyon jó javaslatokat tartalmaz. Így például szó esik az Európai Parlament és a kolumbiai parlament kapcsolatáról. Azután olvasok itt a szabadkereskedelmi megállapodással is. Nincs időm arra, hogy minden részletre kitérjek, de ezt a két ajánlást, javaslatot szerettem volna mindenképpen kiemelni. Ezeket a tanulmány készítő és figyelembe vehetné. Köszönöm szépen, a elnök helyettes asszony, és most pedig kérjük a nagykövet urat, hogy röviden három perc terjedelemben szóljon hozzá az elhangzottakhoz, nagykövet úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egészen röviden. Két megjegyzést tennék. Először is lehetetlen, mert nincs elég idő rá, hogy kitérjek valamennyi itt elhangzott kérdésre. De nagykövetségem szándéka, hogy dokumentumokat bocsásson rendelkezésükre az itt felvetett valamennyi kérdés vonatkozásában. Ezeket részletesen ki fogjuk fejteni. Másodszorban Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy véleményünk szerint ez a tanácskozás, amely ennek a küldöttségnek a látogatását röviddel követi, üdvözlendő rendezvény, és hozzájárulhat az emberi jogok helyzetének javításához. Ugyancsak örömmel fogadjuk az ENSZ, illetve az ILO közreműködését a helyzet felmérésében és javításában, és az ilyen nemzetközi eh, testületek eh, eh, már eddig is észlelték, hogy jelentős javulás könyvelhető el Kolumbiában. Elnök asszony, köszönjük a közreműködésüket, és úgy gondoljuk, hogy a párbeszéd hozzájárulhat az együttműködés elmélyítéséhez, és az emberi jogok érvényesülésének javításához is. Ugyancsak köszönetet mondunk Olaszoni úrnak a jelentésének a sok kérdést felölelő általános jellegéhez, és nagy segítségére van ez a kolumbiai hatóságoknak, ezért részletesen fogjuk tanulmányozni azt a nemzetközi közösség nézeteinek megfogalmazását látjuk benne, és a jelentés különféle részeinek a tanulmányozása hozzásegített bennünket, hogy tovább javítsuk az emberi jogi helyzetet országunkban a jelentős erőfeszítéseink ellenére és a nagy sikerek ellenére, amelyeket máig elkönyvelhetünk, minden bizonyal marad még javítani való, amelyekre a nemzetközi testületek hívják föl a figyelmünket. Bizonyára sok tennivaló vár még ránk, Kolumbiában, és Kalaconi úr mélyreható elemzését végezte el a jelenlegi helyzetnek, illetve a közelmúlt fejleményeinek, és ez hozzá fog segíteni bennünket ahhoz, hogy tovább szorítsuk a e, perifériára a e, fegyveres csoportok tevékenységét, illetve hogy visszaszorítsuk a kábítószer csempészetet, amely fenyegeti a kolumbiai társadalom békéjét és rendjét. E, nos, a beszámoló foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és kimondja, hogy az emberi jogi helyzet javítása véget azokat a konstruktív ajánlásokat kell majd követnünk, amelyeket ez a jelentés megfogalmaz. Köszönet illeti a jelentés összeállítóját, köszönet a különféle testületeknek, akik, amelyek közreműködtek ennek összeállításában és a helyzet felmérésében, illetve a helyzet javítását célzó erőfeszítésekben. Kolumbia a négy éves választások nyomán azt tapasztalja, hogy történelmünk egyik legfontosabb fordulópontja előtt állunk, és készséggel működünk együtt önökkel ezekben a kérdésekben, és az emberi jogokkal kapcsolatban az ENSZ is kimondta, hogy az emberi jogok ma egyre inkább elkötelezettséget jelentenek számunkra, és ezt kifejtette elnökünket is, hogy az nemzetközi közösség, a kolumbiai kongresszus, illetve a lakosság karöltve tesz erőfeszítéseket a helyzet további javítására, és ez legmélyebb demokratikus, etikai és emberi jogi elkötelezettségünk. Ugyancsak elmarasztalta az illegálisan működő drogkartelleket, és világosan kifejtette, hogy a jövő egyik fő feladata a kolumbiai béke helyreállítása és ezen csoportok visszaszorítása. Kimondta még, hogy ha további terrorista cselekményekre kerül sor, illetve ilyeneket próbálnak előkészíteni, el fenyegetve a normál kolumbiai közrendet, akkor ez ellen a legerélyesebb eszközökkel fogunk fellépni. Eh, az erőszakos cselekmények eh, megszüntetésére teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, azonban a eh, az illegális csoportoknak is fel kell adniuk az erőszakos cselekményeket, a megfélemlítést, illetve a kábítószerek terjesztését. Santos elnök. E szavainak nyomán számos terrorista csoport hajtott végre olyan bűncselekményeket, amely nem egy kolumbiai állampolgár életét követelte. Ennek következtében olyan szociálpolitikai intézkedésekre kerül sor, amelyek célja a nagy vagyoni különbségek kiküszöbölése, illetve a közrend helyreállítása. Nem akarom az ön szólás szabadságát korlátozni, de mindössze 12 percünk maradt, és még szeretnénk felkért hozzászólónknak is megadni a szót az elhangzottakra való reagálás formájában. Így tehát köszönettel nyugtázok, hogy írásbeli választ ígért az itt felvetett kérdésekre, de miután 6 percet is túlépett, már legfeljebb egy záró mondatot tudok engedélyezni. Szól az elnök asszony. Nos, nem is kell nekem több idő, tulajdonképpen elmondtam, amit akartam. Köszönöm, nagykövet úr. És most a kérdés az, hogy Bális úrnak adjuk-e meg a szót a jelentést megfogalmazájának két-három-négy percben, hogyha ennyire tudna szorítkozni. egy nagyon fontos dolog van, az ENSZ jelentések kérdése. Azt hiszem nagyon fontos leszögezni, hogy bármely ENSZ jelentés diplomatikus kell, hogy legyen, fel kell ismernie a kormány nyitottságát, azonban a negatívumokra is ki kell térniük tehát nem csupán a pozitívumok között szemelgetnek ezek a jelentések, hanem kiegyensúlyozottak, és ez segít bennünket Kolumbiában. Számos hozzászóló vetett fel olyan kérdéseket, hogy a jelentés statisztikákkal igyekszik alátámasztani a helyzet javulását. Azonban vannak olyan körülmények is, amelyeket más nemzetközi szervezetek sérelmeztek. Tehát így nem feltétlenül jó úton járunk, hogyha egyoldalú megfogalmazásokat választunk. La Makarénában 2000 holttestre bukkantak. 446 azonosítatlan holttestet találtak a helyi temetőben is, tehát nem kis számú szeméről van szó. 446 személyt nem tudtak azonosítani, ezek nem voltak ebben a tömegsírban, de nem tudták azonosítani őket. Ez pedig arra utal, hogy további, még fel nem tárt bűncselekményekre került sor. Tehát a jelentésből elsősorban az tűnik ki, hogy körültekintőnek kell lennünk, amikor elemezzük a kolumbiai fejleményeket. Hallottunk különféle hozzászólásokat, amelyek a kolumbiai kormányra vonatkoznak. Körülbelül száz különféle vonatkozása a kormány terveinek említi az emberi jogok kérdését, tehát minden a kolumbiai kormány által elhatározott reform ezt célozza. Mint egy 30 különféle testületet képviselünk, amelyeknek széleskörű tapasztalataik vannak a kolumbiai munkában. Így mi nem ö, egyik napról a másikra ö, elérhető csodákra törünk, hanem javítani szeretnénk a helyzetet lépésenként, és úgy vegyük, a jó úton járunk. A kormány ö, elkötelezettséget vállal ez ügyben, és ö, eddig nem látjuk nyomát annak, hogy ezt ne vennék komolyan. Tehát be kell ismernünk, hogy nem ő üres szavakat hangoztatnak az emberi jogok helyzetének javítása vonatkozásában. Számos európai cég működik Kolumbiában, és az eddigiekben ők is nagy nehézségeket tapasztaltak, de az EU a mechanizmusok javítását javasolhatja a kolumbiai munka körülmények javítására, ami szintén hozzájárul az emberi jogokhoz. Köszönöm szépen, Válisz úr, ezeket a gondolatait figyelembe fogjuk venni, végezetül pedig visszatérünk arra a személyre, aki ezt a jelentést, tervezetet megfogalmazta Kolaconi úrhoz és szeretném elmondani, hogy nem várjuk, hogy az összes itt feltett kérdésre fog tudni válaszolni a rendelkezésre álló rövid időben, és el kell mondanom, hogy egy tunéziai küldöttség is vár még arra, hogy szót kapjon röviden az ottani helyzettel kapcsolatban. Tehát ez egy sajnálatos helyzet, de a későbbiekben még meg fogjuk tudni vitatni ezt a jelentést. Nos, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer köszönöm mindenkinek a kérdéseket, és köszönöm az, azoknak is, akiknek a véleménye eltért. Bármiféle kérdésre, írásban bedott kérdésre szívesen válaszolok. Nekem ez, az, ez nem jelent külön fáradtságot. Volt egy kérdés, amivel nem foglalkoztam, hiszen felkés kaptam, hogy pontosan miről beszéljek. Mivel mm, adott volt, hogy milyen hosszú erről nem tudtam beszélni, nagyon összetett kérdésről van szó, azonban ilyen terjedelemben nem, néhány dolog nyilván kimaradt, három melléklet van, amely alapján a következtetéseinkre jutottunk. Egy percben, ha megengedik, akkor a saját véleményemet megosztom önökkel. Az ENSZ emberjogi eh, hivatal kötelékben dolgozom nagyon régét. a három különböző békefolyamatot néztem végig testközelből Guatemalában, eh, Szomáliában, Ruandában, a népírtást követően, és emellett a Hezbollah szervezet kapcsán is igen komoly tapasztalatokkal rendelkezem. Azért mondom ezt, mert azt tapasztaltam ezen évek alatt, hogy a legfontosabb, hogy a béke folyamatot előmozdítsuk hiszen a háborús időszak után a társadalmi, szociális különbségek megjelennek, ez elkerülhetetlen, és ezt tapasztalati úton szűrtem le, ezt a bölcsességet. Az emberek például sokat beszélnek arról, hogy mit tehettünk volna, hogy elkerüljük sok ezer ember halálát Ruandában. Hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy alaposan átolvassa ezt a dokumentumot, akkor láthatja, hogy én a kolumbiai intézmények megerősítéséről beszélek. Több száz embert tartóztattak le, és várja börtönben a sorsának jobbra lakulását azért, mert különböző bűnszervezetekkel állt kapcsolatban. Tud, tudjuk, hogy kudarcra vagyunk kitéve, hogyha maguk az intézmények nem működnek megfelelően. 86 és 91 között 70 bűncselekményt követek el szakszervezeti vezetők ellen, 98-ig pedig 178. A szakszervezeti vezetők meggyilkolása mögött állók alaposan megtervezték ezeket a bűncselekményeket. Ezen időszak alatt a szakszervezeti vezetők halála miatt elítéltek száma is jelentősen nőtt, tehát a kormányzat komolyan vette ezt a problémát. 96-ban 200 szakszervezeti dolgot vezetőt gyilkoltak meg. A paramilitáris csoportok, félkatonai csoportok elleni nyílt harc eredményeképpen volt ez. A számok egyértelmű változást mutatnak. Persze a béke előfeltétele az, hogy társadalmi, szociális egyenlőséget biztosítsuk. Santos elnök úr első lépése az volt, hogy 600 hektárt jelölt ki, a otthonukat elvesztettek számára. Tehát az egész képet látnunk kell, a teljes képet kell látnunk, még akkor is, hogyha e, nyilvánvaló, hogy vannak azonnali intézkedések, és vannak csak hosszú távon változást hozó intézkedések. Az instans kávéban jó, de politikában nem kívánatos. Itt időre van szükség, hogy a helyzeten javítsunk, és itt a nemzetközi közösségnek, nemzetközi szervezeteknek óriási a felelőssége, hiszen nekik jut az a feladat, hogy segítsenek Kolumbiának, hogy a társadalmat sújtó nehézségeken túllépjen de persze természetesen szívesen javítok a szövegen, hogyha vannak javaslatai. Köszönjük, Kalaconi úr, mondja az elnök asszony. Az ígért írásbeli válaszokat szívesen vesszük és várjuk. Természetesen igen, a tendenciákat kell vizsgálni, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogy egy szabad kereskedelmi megállapodás hozzájárulhat az emberi jogok érvényesüléséhez Kolumbiában a titkosszolgálattal kapcsolatban van még egy, ez még nyílt, nyitott kérdés. Ezzel kapcsolatban írtam egy levelet az elnökünknek is, de erre a komoly kérdésre még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fognak reagálni. Korvett Szoni úrnak még egyszer köszönjük a munkát. Alisz úrnak a kritikus megjegyzéseket. A kollégáknak pedig annyit mondhatok, Kászi Markánnak úrnak is, hogy talán valamilyen fajta parlamenti szintű együttműködés is elképzelhető annak érdekében, hogy a konfliktusokat gyorsabban és jobban megérjük. Az utolsó pár perc van hátra. Kérem a tolmácsokat, hogy maradjanak még pár percet. A tunéziai küldöttség itt van körünkben. A Tunéziában is nagyon nehéz, komoly a helyzet elnyomó jellegű represszív törvényeket, jogszabályokat hoztak Tunéziában az elmúlt években. A tunéziai PEN elnöke is itt van közöttünk a PEN klub, a, közöttünk, akinek röviden meg is adnám a szót, tehát a tunéziai barátainknak felhívom a figyelmét, hogy már most is három perccel meghaladtuk a előre lehetőségünkre bocsátott időt. Először is Samári úrhoz fordulok, hogy a tunizai küldöttség nevében szóljon pár szót, aki egyébként az emberi jogok és szabadságjogok tiszteletének a bizottságát képviseli. Parancsoljon! We need uh, some quiet to, to hear. Kérem, kicsit csöndesebben, hogy halljuk uh, tunéziai vendégünket. Hamari úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni önnek, hogy napirendre tűzte ezt a pontot. Az Euromed eh, emberjogi hálózat eh, képviseletében vagyok itt, és eh, nem most először van alkalmam arra, és remélem nem az, nem az utolsó ez az alkalom, hogy hazám emberjogi helyzetéről beszélhetek itt. Nagyon nagyok a veszélyek, nyomás alá próbálnak eh, helyezni, minket nyomást gyakorolnak ránk, eh, de az önök albizottsága, az üződő kapcsolataink továbbra is erősek. 2010. júniusában, eh, ahogyan ön is említette, a Nemzetközi PEN Klub elnöke már beszámolt a helyzetről. Itt az albizottság tartott egy meghallgatást. Valószínű, hogy Tunéziával kapcsolatban is majd a következő hetekben az önök albizottságának kellene tartani egy meghallgatást. Ez az ülés ugyanis egybeesik azzal, hogy újra kezdték a tárgyalásokat a szomszédsággal kapcsolatos tervekről. Itt előre haladott stádiumban vannak már ezek a tárgyalások. A roadmap az úti terv kapcsán eddig felmerült problémákat az Európai Bizottság tulajdonképpen lesöpörte az asztalról. A mondanom lényege a következő. Szeretném a következőre felhívni a figyelmüket. Jó, tudom, hogy nagyon kevés időnk van. De itt van egy jelentés az Euró-Mediterrán emberjogi hálózat adta ezt ki, és arról szól, hogy Tunéziában elfogadhatatlan mértéket öltött az emberi sértések száma. Egy végleges változatát ennek a jelentésnek természetesen majd az önök rendelkezésére fogjuk bocsájtani. Két dolgot szeretnék előre bocsájtani. Ennek a jelentésnek a melléklete tartalmaz egy listát különböző internetes linkekről, és itt nemzetközi, regionális emberjogi szervezetek linkeit találjuk meg e között, ugyanúgy, mint néhány ENSZ internetes linket. A lényeg az, hogy valamennyi szervezet nagyon aggódik a hazámban eluralkodó kritikus emberjogi helyzet miatt. És itt nem csak a gyülekezési szabadságról van szó, vagy a szólásszabadságról, amelyek általában a szabadságot jelzik, de elnyomás és támadások érnek diákokat, bírákat, újságírókat, represziókat, sújtják őket. És emellett felmerül az a kérdés is, hogy az Európai Unió által fölösított pénzügyi támogatáshoz nem lehet hozzáférni az emberi jogi instrumentum keretében nyújtott támogatásra gondolok. Az emberi jogi liga eh, nem jutott hozzá az EU támogatáshoz, és eh, a tunéziai nők demokratikus egyesülete sem. A büntető törvékeny 61. cikkét júniusban fogadták el, és ebben a paragrafusban megvádolják az emberjogi aktivistákat az európai intézményekhez fűződő kapcsolataik miatt. Ez egy kampány, amit a törvény elfogadása kapcsán indítottak, arra hivatkozva, hogy ez a tevékenység Tunézia alapvető érdekeit sérti és károsítja. A nemzetközi intézmények egy kell, fűződő kapcsolatok miatt egy sürgősségi indítványt is beintottak, um, amit meg fognak tárgyalni. A jelentés ezután tartalmaz egy politikai elemzést uh, a tunéziai kormány emberi jogokkal kapcsolatos politikájáról. Itt um, csak elolvasásra tudom ajánlani ezt a jelentést. Az uh, tunéziai emberi jogsértések elfogadhatatlan voltáról esik uh, szó, Azután találunk a jelentésben egy elemzést arról, hogy mik a legfontosabb incidensek, és mik a legfontosabb tapasztalatok. Nagyon találóan fogalmaz a jelentés, és azt mondja, hogy elfogadhatatlan a jogsértések mértéke. Még egy dolgot, elnök asszony, mindenképpen erősíteni kellene az EU és, tunéziai kapcsol, EU és Tunézia kapcsolatait, az emberi jogok fontosságát deklarálni kell. Fontos az, hogy legyenek kapcsolatok az emberi kérdések mentén is, és nagyon jelentős előrelépést kellene tenni a különböző nemzetközi emberi jogi normák betartatása kapcsán e, ezt kellene kikényszeríteni a tunéziai kormánytól. Az Európai Parlament egy az igazságszolgáltatást, tá, pénzügyek támogató programot ajánlott fel. Az iránymutatások, amiről ön is említést tett, az, léteznek iránymutatások arról is, hogy milyen eszközök alkalmazására van lehetőség. Léteznek különböző emberi jogi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok, talán az Euró, EU delegáció is foglalkozik ezzel a kérdéssel, de nem kielégítő mértékben. Azután helyi stratégiára lenne szükség az emberi kérdéskörben, ott helyben, Tunéziában. Elnök asszony, hogyha mindezeket nem veszi senki figyelembe, nem történik semmi, nagyon nagy a veszély annak, hogy egyre nagyobb lesz a szkepszis majd az emberi jogi, humanitárius kérdésekkel foglalkozó irány, EU iránymutatásokkal összefüggésben. Javier Solana ezeket az iránymutatásokat az eh, EU, EU harmadik országokkal kapcsolatos politikája fontos eh, elemének eh, nevezte. Ezért ezeket az iránymutatásokat, ezekre az iránymutatásokra még egyszer felhívnám a figyelmet. Köszönöm szépen. Az EU delegációt Tunéziának meg kellene hívni, hogy látogassanak el az ön országába és akkor majd a mi albizottságunkban beszámolnak az ott látottakról, a tapasztalatokról. Én mindenképpen nagyon köszönöm önnek, amit elmondott, és lezárom az ülést. Szeptember 30-án 9-kor egy egésznapos ülés kapcsán találkozunk legközelebb.